Bene, buongiorno a tutti. Ehm, non siamo molto numerosi, ma... Jó napot kívánok mindenkinek! Túlságosan sokan nincsenek itt az ülésteremben, de mindenképpen udvariasnak kell lennünk a vendégekkel, illetve azokkal, akik betartják az idő, a kezdeti időpontot. Napirendel kapcsolatban lenne néhány bejelentésem. A titkárság önökkel felvette a kapcsolatot az ügyben, hogy Brokúr jelentése, amelyről eredet, amiről 28-án szerdán délután beszéltünk volna, május 4-én kerül majd sorra, tehát ezt elhalasztottuk az Európai Külügyi Szolgálattal kapcsolatban. Mint említettem, tehát ez a legnagyobb változás a napirend tervezettel kapcsolatban, ezt a titkárság önökkel ismertette, de gondoltam, nem árt, ha elmondom. A február 1 és a március 22-23-i ülések jegyzőkönyvével kapcsolatban, hogy nincsen semmi, semmiféle észrevétel, akkor ezeket elfogadottnak tekintjük. Pierre Morel doktor urat köszöntjük itt, üdvözöljük körünkben. Ő a, az EU közép különleges képviselője. Most eszmecserére kerül, szó, kerül sor a kirgizisztáni legutóbbi fejleményekről. Bizonyára tudják, hogy április elején Eston asszony felszólalt a plenáris ülésen, és arról tájékoztatta a parlamentet, hogy mi is a helyzet Kirgizisztánban. Arról tájékoztatott minket, illetve hát akkor az az döntés született, hogy Pierre Morel el kell, hogy látogasson Kirgizisztánba, illetve biztosítania kell a kapcsolatot az EBS-szel és az ENSZ ott lévő képviselőivel. Bartolozzi úr az Európai Parlament közép delegációjának elnöke, őt is körünkben van. Üdvözlöm őt, és vele fogjuk kezdeni a vitát. Nem rablom tovább a szót, nagyon érdekes napirend elé nézünk. Morell úr következik, ön dönti el, hogy milyen hosszan beszél, de kérem, hogy 10-12 percnél ne beszéljen többet, hiszen így a többiek nem jutnának szóhoz. Tessék, ön következik. Köszönöm szépen, elnök úr, nagy megtiszteltetés számomra, hogy ide látogathatok. Nagyon örülök annak, hogy eljöhettem, hogy fogadnak, és Közép-Ázsiáról beszélhetünk. Egy rendkívül fontos időpont ez Közép-Ázsia történelmében, és remélem, hogy megfelelek a szakbizottság elvárásainak. Szépen elnök úr, ha megengedik, akkor nagyon is precízen fogom követni az ön utasításait, és csupán arra szorítkozom, hogy egy szintetikus előadást, összefoglalót tartsak, röviden áttekintenénk a fő témákat, anélkül, hogy elidőznénk minden egyes téma egyes részleteinél. Hatalmas ez a régió, és nyilvánvalóan szelektívan kell ezt a régiót tárgyalni. Minden ország egy világ önmagában, túlzás nélkül elmondhatjuk. Kirgizisztánt fogjuk közelből megismerni, ez lesz a fő témánk a mai nap. Ha megengedik, akkor azzal kezdeném, hogy ismertetném a kirgizisztáni eseményeket. Az a kérdés, hogy mi történt és miért mert mindenki tudja, ki bent és kint meglepődött ezen az esemény soron. A második dolog, amiről szólni szeretnék, az Európai Unió kötelezettségvállalása és fellépése ebben a kontextusban. Az Európai Unió hogyan vonódik bele ebbe az eseménysorozatba, mit kíván tenni, és a harmadik pont, amit említenék, figyelembe véve azokat a megfigyeléseket, amelyeket az Európai Parlament megtehetett, amikor április 20-án Lady Ashton, az Európai Uniós külügyi főképviselő megfogalmazott. Az a kérdés, mi a helyzet az Európai Unió közép-ázsiai stratégiájával? Azt hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha néhány megjegyzést tennénk ezzel a témával kapcsolatban. Újra kell -e gondolni ezt a stratégiát, milyen mértékben, és ott is szeretnék néhány fő témát felvetni. Először is, hogy mi történt és miért. Azt hiszem, hogy egyszerűen fogalmazva vannak belső és külső okok és tényezők. A belső tényezőket, okokat nézzük meg ha egyetértenek a nemrégebbi, nemrégi fejlemények a kapcsolatban, nos, Kirgizisztán, ha úgy tetszik, 92-93-ban kivált a volt Szovjetunióból, lesz egy olyan közösség, amely saját maga ellenére lett független. Ez egy kis szerény eredeti köztársaság volt, amely hirtelen a nemzetközi színpadra lépett önállóan. Akájev első elnök mandátumát követően, amely rosszul végzett, egy különleges epizóddal. Az epizód összevethető az, ami most következett be, de kevésbé volt erőszakos, mint a mostani. A 2005-ös tulipános forradalom Mm, így neveztük el elég gyorsan, ha úgy tetszik, ez egy békés mozgalomnak köszönhető volt ez a biskeki forradalom, úgy tetszik. Éppen ezért ha megnézzük, hatalom átadás választásokat követően, részben megmanipulált választásokat követően, a közvélemény reakciója a következetben, tiltakozások, a civil szervezetek, az ellenzék mozgosult, mozgolódott, illetve mozgosították. AKF elnök békésen és tárgyalások során adták a hatalmat, nem voltak áldozatok. Most nem ez a helyzet. Ez a forradalom ha úgy tetszik, Kirgizisztánnak és a legdinamikus pártjának, az élő civil társadalmának az volt a fő célja, hogy a nepotizmusból kilépjen. Ez a forradalom gyakorlatilag egy ciklust, ez egy álforradalom, amely egy sajnálatos, eléggé nyilvánvaló sorozathoz, esménysorozatot vezetett, Demokratikus tiltakozások voltak ezek, autentikus tiltakozások, egy nagyon is erős civil társadalom részéről, nagyon jól szervezett ez a civil társadalom, nagyon jól mobilizálja magát, mindannyian fenntartjuk a kapcsolatot ezekkel a civil szervezetekkel, és amit a hatalom instabilitásának neveznék, ezt azt jelentette, hogy egy állandó mobilizáció jellemezte például az intézményi élettel kapcsolatban. Mondhatnánk, hogy ez a street democracy, az utca demokráciája, ami állandóan aktív volt, állandó demonstrációk és ellendemonstrációk voltak, és ha úgy tetszik, ez egy kiegészítő jövedelmet is jelentett a az utca jelenlét, egy olyan instabilitásról van szó, amely véget ér úgy, hogy a legerősebb ragadja magához a, a hatalmat, mindent magához ragad, és az országot egy egyedi helyzetbe hozza. Három fázisról lehet beszélni, politikai agitáció, instabilitás és a hatalomért folytatott küzdelem, minden lehetséges eszköze és eszközös segítségével, utána pedig a klán által történő hatalom átvétel, tehát a klánok köré csoportosult hatalom. Ez egy klán társadalommá vált. Ennek a folyamatnak a vége, a közvélemény frusztrációját köszönhetően Akajev elnöksége 2005 végén ért véget, és most ugyan ez a ciklus felmerült, Kirgizisztán ismét azt a kérdést teszi fel, hogy ezen fellázadás, ezen helyzet után hová vezet az út Kirgizisztánban, hogyan lehet demokratikussá tenni ezt az országot. Nem fogok belemenni a részletekbe, a gazdasági tényezők is okozták ezt a lázadást, mert a gazdaságnak nagyon fontos szerepe volt ebben, mert ez az ország nagyon is sokat fér, nagyon sokat függ, két-három ezer, kettő-három száz ezer ember, ember dolgozik Oroszországban, és az Oroszországból hazaküldött pénz nagyon fontos szerepet játszik, hiszen Kirgizisztán egy szegény közép országoknak számít. Az utolsó ok, hogy röviden áttekintsem, a kormány viselkedése beszéltem már erről a klán által történő hatalom átvételéről, nemzeti forrásokra való visszaélésről, ami a politikai rendszert illeti, az autoritás, a hatáskörök átruházása az elnökre, bizonyos kormány hatáskörök átruházása az elnökre, letartóztatások, sőt gyilkosságok is bekövetkeztek, ezekre mind reagáltunk. Az Európai Unió nevében az elmúlt hónapokban Például a közszolgáltatásokat is leállították, nem volt áram, nem volt vízszolgáltatás, a tétokozások ezekből is kifolyólag is kialakultak, ami az ötödik évét, az ötödik évfordulóját illeti a a tulipán forradalom ötödik évfordulóját ezzel kapcsolatban egyszerűen nyilatkozatot tettek az a kapcsolatban, hogy a hagyományos modellektől el kell távolodnunk, a hagyományos a demokráciától, a konzultatív demokrácia megfelelő forma. Azt hiszem, hogy elég eh, kiemelni ezt a pontot, hogy megértsük, hogy milyen eh, állapotban vagyunk. Ami az első titakozásokat illeti Talászban, Bakiev eh, minden ellenzéki vezetőt le akar tartóztatni. Az összes ellenzéki erő megállítása. Most az összes ellenzéki erő kollektíve fellépett, és ha úgy tetszik, létrehozták a, a, a forradalom feltételeit gyakorlatilag a közösség, a társadalom elégedetlensége váltotta ki. Drámaival alakult ki a helyzet, lövésekre került sor, és 7-én az elnökségi épülete előtt, 90-en vesztették életüket, ez egy nagy tragédia volt Kirgizisztán életében, és ez az első alkalom, amikor egy ilyen dráma alakul ki, és ugye Akájev békésen hagyta el a posztját, ahol tetszik. Azt gondolom, hogy oda kell figyelni arra, hogy ne spekuláljunk túl sokat. Még nagyon korán van arra, hogy általános ítéletet hozzunk, vagy alakítsunk ki erről helyzetről. Ami az Oroszország szerepét illeti. Na most azt hiszem, hogy nincs szükség arra, hogy nagy újjáépítésre kerüljön sor. Két tényt, objektív tényt szeretnék említeni, amit része a tájképnek. Kirgizisztán nem nagyon szokott szerepelni csak az orosz sajtóban. Januárban, februárban, márciusban észrevehettük azt, hogy nagyon sok kritikus megjegyzés és ellenzés készült a Bakiev kormány gyengeségeiről, egyfajta türelmetlenség alakult ki Bakiev kapcsán. A második pont, amit megemlítenék, április 1-én, öt nappal a talászi események előtt, amely események elindították ezt a folyamatot, április elsőjén bejelentettek egy intézkedést orosz oldalról, egy adót az kőolajra, a Kirgizisztánba irányuló kőolaj exportra 100%-os adót vetette, vagy adómenést vetette ki. Egy ilyen döntést hoztak április 1-én, ennek nyilván hatalmas hatása volt a gazdasági életre, és látjuk, hogy mm, a gazdasági élet szempontjából ennek központi szerepe volt, ezt figyelembe kell venni. Mit gondolt ez a kormány? Ez a kormány először is a régi miniszterek, Bakiev elnök hamar elkeserítette őket, volt, akit letartóztattak, volt, akit be is börtönöztek a miniszterek közül. Hát innentől világosan látjuk, hogy fenntarthatók vagyunk a kapcsolatot, és az ő érdekükben léptünk fel ezekben az elmúlt években, a miniszterek érdekében. Ma demokratikus ellenzék képviselteti magát, ez egy ellentmondásos helyzetben találjuk magukat, ők elsőként ismerik ezt, mit is akarnak? Visszatérni egy jogállami, alkotmányos demokráciába, figyelembe véve a kirgi sajátosságokat. Ha megnézzük, a régióban igen erős az elnökök szerepe. Tegnap a kormány elfogadott egy új dokumentumot, amely a Velencei Bizottság javaslatait is figyelembe veszi. Itt egy parlamenti rendszert kívánnak kialakítani, ahol nem tiszteletbeli elnököt kívánok kinevezni, de az elnök alapvetően a nemzet identitását képviseli, de a kormányzati felelősség a kormány elnöke, a miniszterelnök kezében lesz. Ez a parlamenti európai modell alapján kidolgozott demokrácia. De ez a kirgiz ideglenes kormány világos választása. Tehát az elnöki modelltől eltérve egy új modellt kívánnak kialakítani. Hogyan reagál Európa is? Gyorsan elmondanám ezt, mert azt hiszem, hogy csak néhány kulcs momentumra kell felépni a figyelmet. Emlékeznek Lady Ashton április 7-én, 8-án, 9-én nyilatkozott áprilisban. Ebben a keretben elküldtek engem kiküldetésben Kirgizisztánba, azt eh, kérték tőlem, hogy közvetítsem azt az üzenet, hogy térjünk vissza a békés jogállamiság berkeibe, az alkotmányos demokrácia keretébe, és így jártam, ennek eh, a megbízatásnak a keretében jártam, április 10-14-ek között eh, Biskekben, koordinálva az ebsz és az ensz a külön megbízottak nagyon hamar konszenzusra jutottunk, ugyanazt az üzenetet fogalmaztuk meg mind a hárman, és így módon, ha úgy tetszik, visszatérítettük az érinteteket a józan gondolkodás terére, és azzal, hogy Bakiev elnök elment, sikerült jobban a és sikerült ezt a normális életet visszahozni. Nagyon fontos a demokráciához való visszavezető utat meghatározni, az Európai Külügyminiszterek Tanácsa által létrehozott dokumentumot látják, mindenkinek megvan ez a konklúzió, az üzenet logikája világos, ezt az üzenetet fogalmaztuk meg. A miniszterek egy informális találkozó során az EU, EU és Közép-Ázsia között, EU és Közép-Ázsia találkoznak holnap. Ennyit akartam elmondani a közép részről egy kicsit később szólok. Szeretném, hogyha a lehetőség a kérdésekre is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Grazie, dottor Morel. Köszönöm szépen. Morel doktor úr, betartott az időt. Köszönjük szépen. És nagyon lényegre törő volt a hozzászólása. Rövidesen megadom a szót Bártolodzi elnök úrnak, a közép delegáció elnökének. Jelenleg osztják szét a kirgizisztáni jelentést. Ez a jelentés pedig a külügyminiszterek informális tanácsának eredménye. Úgyhogy ez az információ is rendelkezésükre áll. Bartolozzi elnök úr, megadom a szót. Önt is arra kérem, hogy körülbelül 10 percre korlátozza maga. Köszönöm szépen, köszönöm Albertini kolléga, üdvözlöm Önt. Szeretném megköszönni a különleges megbízottnak, Pierre Morellónak is a hozzászólását kiválóan bemutatta a kirgiz helyzetet. Én a középesi delegáció elnöke vagyok, és úgy vélem, hogy az Európai Parlament részéről különös figyelmet érdemel a térség. Nagyon fontos biztonsági, nemzetközi biztonsági szempontból ennek a térségnek a stabilitása, illetve az Európai Unió, Európa komolyan érdekelt e, energetikai ellátás szempontjából ennek a régiónak a sorsában. Az áldozatokkal kapcsolatban az áldozatok családai felé mindenképpen először is a együttérzésemről kell őket biztosítani, és nagyon fontos lenne, hogy a jövőben elkerüljék az erőszakot. Egy ideig úgy tűnt, hogy Kirgizisztán példaérdékű szerepet játszik a volt, utódál, a volt szovjet államokban, az utódállamokban, hogy megpróbálnak a demokrácia útjára lépni és munkával kiemelkedni. Sajnálatos módon a kezdeti remények nem hűzték, nem váltak valóra. A legmúlt, az elmúlt években nagyon sok konfrontatív helyzet alakult ki, nepotizmus, felkelések, illetve korrupció jellemezték a hatalmat egészen a mostani erőszakos eseményekig vezetett ez a sajnálatos eseménysor. A nagyhatalmak stratégiai érdekei is befolyásolják a helyzetet. Egyébként Kirgizisztánnal a vegyes parlamenti bizottságban is alelnöki tisztet vagy társelnöki tisztet jár töltök be, és elmúlt októberben jártunk a helyszínen, amikor is erre, ezekről a témákról beszéltünk, elmondtuk azt, hogy EU-s részről mindent megteszünk azért, hogy segítsük ennek az országnak a fejlődését. Sajnálatos módon számos gazdasági esélyt elszalasztottak, energetikai, közlekedési, szállítási szempontból nagyon fontos Kirgizisztán szerepe. A közép stratégiának ezen, ezen aspektusokat is tartalmaznia kell. Tajikisztán, Üzbekisztán és más térségbeli osztályok, országokkal kapcsolatban is fontos ezen szempontok feltüntetésre, illetve hát ezek is földrajzi stratégiai vagy geostratégiai helyzetük folytán rendkívül fontos az. Fontos, hogy felelős, demokratikus kormánya legyen Kirgizisztánnak, illetve hogy alkotmányos demokrácia valósuljon meg, hogy a civil társadalom megfelelő működjön, politikai pluralizmus jöjjön létre, és szabad és tisztességes választásokat tartsanak. Ebben is az Európai Uniónak folyamatos segítségnyújtást kell adnia, és a szokásos eljárásoknak megfelelő szabályoknak megfelelően kell ezt megtenni. Az Európai Parlament és az Európai Unió segítségnyújtását konkrét fellépésre kell lefordítani, az Európai Unió külpolitikája is a stabilitás célját kell, hogy maga előtt maga elé tűzze ki ebben a régióban. Azt hiszem a tanács következtetései, eredményei, amelyek ugye itt van előttünk, ezek át, elég általánosak. A jó szándék megnyilvánul bennük, de Konkrét kezdeményezésekről itt nem olvashatunk. Ma találkoztam Azilov úrral, a kirgizisztáni nagykövettel, és a kirgiz nagykövet szerint az időszakos kormány az egész országot ellenőrzés alatt tartja. A nagykövet hírei szerint a volt elnöknek van még 300-500 támogatója, és ők helyi szinten jelentenek komoly ellenállást. Az időszakos kormány, és erről az előbb beszámolt Morell úr is, tehát az időszakos kormány elfogadott egy tervet arról, hogy hogyan lehet a demokratikus útra visszatérni. Június 27-én lenne népszavazás, és októberben lennének a, lenne a választás. Ezen változások hatására nem annyira elnöki, vagy nem elnöki túlsúlyú demokráciája lenne az országnak, hanem sokkal nagyobb szerepet kapna a parlament. Az időszakos kormány, illetve a NATO közösen megfontolják a teendőket, és hát ne felejtsük el, Kirgizisztán drámai helyzetben van. Nagyon-nagyon fontos lenne, hogy sürgősen segítséget tudjon nyújtani az Európai Unió. Az Európai Parlament jövő héten megvitat egy kirgizisztáni Kirgizisztánnal foglalkozó állásfoglalás tervezetet, Ebben arra kérjük a bizottságot, hogy humanitárius és élelmiszer segélyt nyújtson a kirgiz lakosságnak. Magam részéről én azt húztam alá, vagy azt hangsúlyoztam a e, nagykövetnek, hogy nagyon fontos a biztonság helyreállítása, hogy vér e, ontása ne kerüljön sor. Nagyon fontos, hogy a, a parlamenti demokrácia útjára mi hamar, minél hamarabb visszatérjen az ország. Az Európai Parlament érzékenyen vélekedik erről a kérdésről, és minden erejével támogatja a kirgiz népet, a kirgiz lakosságot ezen nehéz pillanatokban. Azt gondolom, hogy a frakciók véleménye is ez, és ez mindenképpen megnyilvánul majd a jövő heti állásfoglalásban. Arra kérem tehát a bizottságot, hogy ne általános segítségnyújtásról beszéljen, hanem igenis legyen konkrét terv, konkrét projekt, hiszen válságban van a kirkiz lakosság, nagyon nehéz helyzetben. Köszönöm szépen, Bartalodzi elnök úr, mondja az elnök többen is jelentkeztek szóra. Nikolaj asszonynak adnám meg a szót a türkmenisztáni jelentéstevőnek. Köszönöm szépen, <clears throat> elnök úr. Ahhoz kétség sem fér, hogy a helyzet a helyzet kétségekhez is vezethet, vagy kétségek övezik ezt a kérdéskört, ami ezt a régiót illeti, a helyzetet nagyon is törékeny a helyzet, ami a tanács konklúziót illeti, szerintem ezek túlságosan puhák, nem elég szigorúak és komolyak, van egy olyan sor, amely arról szól, hogy a régióban bekövetkezett eseményeket nyomon kell követni. Nagyon fontos, hogy nemzetközi szinten kövessük ezeket nyomon. Tehát ez nem mutatja meg azt, ez a konklúzió, hogy milyen súlyos az a probléma ebben a régióban. Én azt gondolom, hogy a parlament állásfoglalásának konkrét intézkedéseket kell tartalmaznia, amely segíteni a lakosságot abban, hogy valóban elérjék a demokráciát. Olyan üzenetet kell megfogalmazni, amely politikai jellegű, amely megmutatná, hogy mennyire érdeklődik az Európai Unió ezen régió iránt. Konkrét kérdésem van Morel nagykövet úrhoz. Excellenciás uram, két fő szereplő van ebben a régióban, az USA és, és Oroszország. Az idénes kormánynak nyilvánvalóan van egy demokratikus elképzelése, amely helyes és megalapozott, de vannak olyan elemek ebben a kormányban, amelyek emlékeztetnek a régi kormányra, egy kicsit a régi kormány orientációjára emlékeztetnek. Nyilván lesz megállapodás idén nyáron az Egyesült Államok és Kirgizisztán között. Mit gondol ön, hogy ez az evolúció, ez a fejlemény valóban arra mutat-e, hogy amerikai típusú demokrácia alakul ki ebben az országban, vagy inkább orosz modell alakul le ki ebben az országban. Tudni kell, hogy Oroszország sokkal nagyobb szerepet játszik ebben a régióban, mint az USA. Köszönöm, Nikolaj asszony. Péter Le úr következik. Tadzsikisztáni jelentéstevőről van szó. Hvala Hvala Köszönöm szépen. Én is köszönetet szeretnék mondani Morell úrnak, nagyszerű pontos beszámolót tartott a kirgiz helyzetről. Öt évvel ezelőtt nagyon közelről követtem, követtem nyomon a kirgiz eseményeket. Zebesznek én voltam akkor a megbízottja. És gyakorlatilag ugyanaz a helyzet alakult ki öt évvel később sajnálatos módon. Akkoriban még nem ilyen erőszakos volt az esemény sorozat, most halálos áldozatok is vannak, a helyzet tehát el, tehát elmérgesedett, nem igazán beszélhetünk demokratikus megerősödésről. Nincs jogállam, és nem igazán van alternatíva, politikai alternatíva ebben az országban. Az ellenzék a korábbi rezsim embereiből alakult. Bakijev, Akajev eh, működött eh, együtt, és most pedig olyan embereket keresnek a kormányban, akik az előző előtti kormányban már vállaltak szerepet. Úgyhogy véleményem szerint nagyon komoly a helyzet, az Európai Uniónak válságosan kell, felelősen kell föllépnie ebben a válságban, világos ótmutatást kell adni. A történelem néha megisméti önmagát, de jó lenne, hogyha egy minőségi ugrás következne be, hogyha egy új korszakra ébredne Kirgizisztán. Jó lenne, hogyha ismét megszületne a demokrácia ebben az országban. A gond az, hogy ebben az országban meg, ö, hasonló események megtörténtek már egyszer, annak nem lett valódi megoldása. Az Európai Uniónak mindenképpen segítenie kéne, nem csak az a cél, hogy demokratikus állam valósuljon meg, hanem olyan állam is, ami képes arra, hogy önmagát kormány, kormányozza, és a megfelelő lendülettel rendelkezzen. Tehát ki kell alakítani a cselekvési tervünket. Ez egy kis ország, ugyanakkor rendkívül fontos a régió stabilitása szempontjából. Az lényegtelen, hogy rendelkezik-e kőolajkészlettel vagy nem közép-ázsiai stratégiáknak mindenképpen fontosabb szerepet kéne kapnia. Öt évvel ezelőtt nem volt különleges megbízottunk, amely ezzel a régióval foglalkozott volna, most viszont igen. Úgyhogy mindenképpen nagyon oda, figy- oda kell figyelni erre a régióra, hogyha nem akarunk ezzel kapcsolatban több gondot. Köszönöm. Most Provéra kolléga következik, az első alelnök. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy kérdésem lenne Morel nagykövet úrhoz. Megköszönöm a expozéját. Ön szerint van-e annak, van arra a bizonyíték, hogy a vallási extremizmus felütni, vagy szélsőségesség felütni a fejét a régióban, illetve vannak-e, van-e arra remény, hogy ebből a rendkívül válságos helyzetből kilépjünk. Az új alkotmány, illetve a parlament megnövekedett szerepe segít majd ebben? ha a politikai öntudat, illetve szociális öntudat nem alakul ki, nem érik meg, akkor az alkotmány megváltoztatása segít. Véleményem szerint az oktatás és a civil ö, szféra ö, bevonásával lehet csak igazi megoldást találni. Egyébként ö, nagyon nehezen látom a megoldást. Elnök, köszönöm szépen. Vajdére kolléga következik. Godātais priekšsēdētāja kungs, es gribētu... Kur, ha megengedik, akkor elmondanám a saját megjegyzéseimet. Először is csalódott vagyok. A tanács közleményével kapcsolatban. Ahogyan Lady Ashton nyilatkozata az első napokban a nyugtalanságok után túlságosan általános, csupán annyit tartalmaz, mint amit általában mondunk, hogy biztosítani kell a demokráciát. Ez igaz, ezek helyes megállapítások, csak éppen semmit nem adnak, semmit nem mondanak. Úgyhogy amit én hallani szeretnék, az konkrét ö, válasz, konkrét kérdésekre, melyek engem érdekelnek először is, hogy mi a hozzáállás ehhez az ideiglenes kormányhoz? Hogyan viszonyulunk ehhez a kormányhoz? mit gondolunk arról a kurzusról, amelyet megvalósított az előző elnök Kirgizisztánban. Morel úr azt mondta, hogy a nyugtalanságok kezdete előtt Oroszország a tömegkommunikációs eszközeiben sokkal többet tudósított a kirgizisztáni helyzetről, eseményekről. Ő Grúziában, és Grúziával kapcsolatban is számos támadás olvasható az újságban Grúzia ellen, úgyhogy lehet, hogy itt még katonai fejleményekre is sor kerülhet, csak éppen nem tudunk semmit, és ez engem meglehetősen aggaszt, hogy ilyen általános szinten maradtak a megjegyzések és a kommentárok fegyverek is ott voltak a háttérben, illetve számos fegyverlopást regisztráltak, és nagyon sok tiltakozó, protestáló jutott fegyverek birtokába. Tehát fontos még itt a tisztázás és a tárgyalás, és ezt látni kell, ugyanis hogyan tudunk kiegyensúlyozottan reagálni Elfogadjuk ezt az ideiglenes kormányt Oroszországhoz hasonlóan, vagy egyáltalán hogyan tudunk megfelelő álláspontot kialakítani az Európai Unióban, ugyanis hogyha csak utána kollogunk az eseményeknek, semmiféle befolyásunk nem lesz ebben a stratégiailag oly fontos régióban. Köszönöm szépen. Grazie, eh, onorevole Vajdere. La... Köszönöm szépen, Vajdere asszony. Nevedelova asszony következik. Köszönöm, Ďakujem vám pekne. To som sa rýchlo dostala na rad. Nagyon szépen köszönöm, és örülök, hogy szót kapok. Az első kérdésem, illetve azzal kezdem, hogy Morel úrnak köszönetet mondok az elmondottakért. Világosan látható, hogy jól ismeri a témát, és nagyon gomoly munkát végez, de azt meg kell mondani, hogy ezt a régiót tényleg nagyon komolyan kell venni. Az én kérdésem az, hogy milyen konkrét lépéseket tervez az Európai Unió annak érdekében, hogy javuljon a helyzet a régióban. Itt nem csupán szép szavakra van szükség, hogy ez kell, meg az kell. Mit kívánunk valóban megvalósítani reálisan? Ö, több forrást biztosítunk a területen, humanitárius ügyekben tudunk segítséget nyújtani. Milyen konkrét lépésekre kell kerül sor ebben a nagyon fontos régióban. Ez Afganisztánnal határos, nagyon sok az instabil zóna a környezetben, úgyhogy a helyzetet kezelni kell. Köszönöm. Penso che sia opportuno forse fare un... Talán most hagyjuk abba a sok kérdés feltevését, tehát talán jó lenne, hogyha megadnák a lehetőséget a nagykövet úrnak, hogy válaszoljon ezekről a kérdésekről. Köszönöm szépen, elnök úr! Nagyon szépen köszönöm a tisztelt képviselőknek, akik kérdéseket tettek fel, nagyon is fontos, lényeges kérdéseket tettek fel. Igyekszem ezekre válaszolni oly módon, hogy igyekszem pontosan mindenkire reagálni. Kicsit távirati stílusban teszem talán, mert gyorsan kell ugye reagálnom, és kevés időm van. Ami Bartolozzi alelnök urat illeti, arról beszélt, hogy mennyire fontos a Manassi bázis. Ez egy nagyon fontos téma, egy nagyon fontos központ, amely persze érdekli az Európai Uniót is. Ez egy olyan tranzit helyszín, vagy olyan tranzit tér, ahol a katonai és személy és mindenfajta segély és támogatás nyújtás lehetősége merül fel. Aztán ugye az Afganisztán szerepe is nagyon fontos ez egy repülőtér, Biskek repülőtere, a Manassennek a repülőtérnek a neve, ez egy polgári repülőtér, Ugyanakkor ugye katonai bázis is a júniusi, 2009-es júniusi megállapodás keretében úgy hívják, hogy tranzit központ. Ugyanaz a funkciója van, mint korábban, 5-600 személy, katona leszáll annak érdek itt, hogy le, aki Afganisztánba készül, és Afganisztánból visszatér, misszióját követve itt megpihennek, hogy ha úgy tetszik, egy szünetet tartanak, mielőtt visszatérnek. Ez egy fontos stratégiai helyszín az összes hadierő számára. Minden Európai Uniós tagállam számára, aki katonai erőket vet be Afganisztánban. Tehát persze világosan látnunk kell, hogy mindenkit érinte ez a stratégiai hálózat, amit az, Európa, amit az Egyesült Államok kidolgozott, lehetővé teszi az öbölön vagy máson keresztül a, a, az együttműködés. Ha megnézzük a térképet, ez az egyenes út, és nem lenne annyira könnyű más helyszín találnia azoknak a tagállamoknak, akik Afganisztánba küldenek eh, katonákat. Kétszer jártam ebben a központban, fizikailag is fel lehet ismerni azokat akik Afganisztánba mennek, és az Afganisztánból jönnek. Az arcukról leolvasható az, hogy érkeznek vagy indulnak Afganisztánba. Az elmúlt hónapok bonyodalmai kapcsán Spanyolország és Franciaország nagyon is speciálisan korlátozta tevékenységet a spanyolok egészségügyi, illetve orvosi ellátást képvisel, vagy biztosítanak minden, minden alkalommal 50 személy érkezik ezekkel a repülőgépekkel. Manász, csatlakozom Bartolóci úr megjegyzéséhez ezzel kapcsolatban. Nikolá asszony. Az Egyesült Államok, Oroszország, de Kína is nagyon fontos ha úgy tetszik, nagyon fontos eleme ez, az egyensúly a szomszédi kapcsolatok szempontjából Kína nagyon fontos szerepet játszik, nem csak gazdasági szempontból, mondhatnánk, hogy Kigizisztán egyfajta tranzit a kínai export számára közép felé. Tehát nagyon fontos a szomszédsági politika, hogy tetszik. Amerikai vagy orosz modell, ez a kérdés is felmerült. Nem tudok erre választ, vagy, vagy európai modell esetleg. Én az előbb kiemeltem, hogy az aktuális felelősök választása vagy döntése egy parlamenti demokrácia, azt állapíthatjuk meg munkájukban, hogy ezt a választást vagy ezt a döntést hozták meg, tehát az egy Európa Tanács Velencei Bizottsága javaslatait megszívlelve május 18-áig folytatják ezt a munkát. Én egy új misszió keretében, a mandátumom keretében, amelyet Lady Ashton ruházott rám, a helyszínen fogom követni ezt a munkát a következő 7-8 napon. E, tegnap egyetértettünk azzal, a, a Velenci Biztosok elnökével megállapodtunk azzal, hogy tehát az Európa Tanács Velencei Bizottság és az Európai Unió együttműködik, az Európai Unió a Velencei Bizottság munkáit fogja finanszírozni, Markert úr képviseli a Velencei Bizottságot, sokat dolgozott a Balkán térségében, nem fogok most erre kitérni. Ő lesz az, aki megkezdi az Európa Tanács támogatási munkáját, az első írásos reagálásokat a Velencei Bizottság fogja megfogalmazni, és, és május 11-től kezdődik e, egy újabb folyamat, tehát ez a tanács támogatását ki fogja majd így módon megvalósítani. Most arra fogunk törekedni, hogy a mi politikai tapasztalatunkat átadjuk az érinteteknek, reagálva a kirgíz nép azon kívánságára, hogy egy demokratikus államot kívánok felépíteni. Hogy ez a jó megoldás, vagy nem, ez, ehhez kapcsolatban felmerült másik kérdés. Ugye van az észak és dél közötti probléma. Ez egy unitáriós állam, nem akar szövetségi formát választani, ez egy pici ország. Itt arról van szó, hogy kirgiz pártokat kell kidolgozni az egész ország számára, nem klán alapú vagy regionális pártokat kell felállítani. Az elmúlt, a múlt tanulságait leszűrve kell majd kialakítani az új demokráciát, a tanulság, amelyet levontunk, tehát ha úgy tetszik, az egy pártrendszer, vagy az egy jelöltről szóló választás helyett a több pártrendszer és a listás választási rendszert kell bevezetni. Az elnöki demokrácia vagy rendszer helyett, ugye arról van szó, hogy azzal, hogy egy embert jelölnek, a klánrendszert áll, ö, tartják fenn, a helyi klán vezetőjét. Most persze leegyszerűsítettem ezt a folyamatot, de látni kell, hogy milyen politikai változások alakulnak ki a politikai hatalomelosztás, az ország politikai akaratnyilvánítása kapcsán, és ha úgy tetszik, aktívan részt veszünk pénzügyi és egyéb segítségünkkel, mi mindent tőlünk teletőt megteszünk, én azt hiszem, hogy ez egy fajta válasz egyik felvetett kérdésre. Ami a régieket illeti, a régi minisztereket, igen vagy nem? Ezek mind, bebölt, ezeket mind bebörtönözték ezeket az előző minisztereket 2005-ben, aztán nem voltak hajlandóak Bakelyevvel együttműködni 2005-től, így voltak ellenzékiek. Ez persze nem garancia jövőre, hogy valaki ellenzéki volt. Persze éberen kell figyelnünk azokat az üzeneteket, amelyeket megfogalmaznak. Kérem, higgyék el, hogy amelyet az üzenetek, amelyeket megfogalmazunk, azok arról szólnak, hogy ne legyenek túlzott várakozásaik, felhívjuk a figyelmet a veszélyekre is. A kirgéz időközi kormány, vagy idegenes kormány minisztereivel kapcsolatban az emberi jogok kérdése, aztán ugye a, a Kereszt munkásságát is figyelembe kell venni a börtönökben, mert a Kereszt munkatársait nem engedték be a börtönökbe, ezt is fel kell tennünk ezt a kérdést, hogy ez hogy folytatható a jövőben, ami az új személyiségeket illeti, a fiatal generációt, vagy azokat az embereket, akik nem kompromitálódtak a múltban, figyelem, azt mondanám. Az új személyiségek, az új arcok, akik ott állnak az ajtóban, akit harmadik erőnek neveznek, ezek sportegyesületek, nem csak sporttal foglalkozók, ezek olyan alapítványok, kutatás alapítványok, amelyek felidézik a történelmi és vallási emlékezetet abban a régióban. Tehát ezek az új arcok, most hát látnunk kell, hogy figyelembe kell venni az ambícióikat, de lehet, hogy nem mindegyik annyira demokratikus irányultságú. Aztán egy másik pontot, az integrizmus kockázata. Van egy civil társadalom egy olyan országban, amely szociológiai iszlám, családi iszlám, nem vallási, vagy, vagy nem teológiai iszlám. Kirgizisztán jellemzi az országot, Kicsit későn iszlamizálták, ha úgy tetszik, iszlámosították Kirgizisztánt, ez egy nomád társadalom volt. Itt nem a, ez az izlám nem vethető össze samarkanda vagy Bukarával. Tehát a kirgize egy nomád nép, hegyi, hegylakók voltak, akik letelepedtek az orosz birodalom kereteiben a 19. században. Ez egy ilyen kedves, családias iszlám, a mindennapi életről szól, nem doktrinákon alapuló teológiai iszlám jellemzi a kirgizisztáni társadalmat. Ez egy békés iszlám, hagyományos formula, van egy nagy mufti, egy főmufti, aki irányítja az országot ilyen értelemben. A déli rész, az ország déli részét illetően egy külső, szélsőséges erő benyomulását, az izbutárér mozgalmat látok felemelkedni, láttunk párhuzamosan más hasonló mozgalmakat Pesavárból, egyszerűsítsem a helyzetünket, elmondom, van Kégizisztánnal kapcsolatos tapasztalatom, 1995-ben jártam, két-három méter magasságban egy hegyvidéki területen éltem, tartózkodtam, és azt a megerősítést kaptam, hogy a csapatok, az izbutári csapatai, ott vagyunk, ami Közép-Ázsiát illeti, a szociális elégedetlenség elemei, az, hogy az emberek nem érzik jól magukat a mindennapi életben, a mindennapi élet körülményei nem kielégítőek, ez egy szegény ország, kemény a tél, áramszünet van gyakran, nincs elég víz, nincs elég energia, ennek az eredménye az elégedetlenség és a szociális elégedetlenséget maguk hasznára, malvára fordítják a szélsőséges iszlám mozgalmak vagy csapatok. Aztán még néhány kérdésre kell reagálnom arra vonatkozóan, hogy mi eleget teszünk-e. Azt hiszem, hogy a tegnapi miniszterek tanácsa arra volt jó, hogy megerősítse, hogy milyen, elkö- milyen kötelezettséget vállalunk kezdetektől fogva világos politikai üzeneteket fogalmaztunk meg, az első naptól kezdve azt mondtuk, hogy nagyon fontos a békés megoldás, nem pedig a nép haragja és a nép bosszúja, nagyon fontos lenne ezt a nagyon is törékeny társadalmat békés módon stabilizálni, konszolidálni, világosan megfogalmazni, és holnap elmondjuk a közép EU találkozón, közép és Európai Uniós külügyminiszterek informális találkozón holnap ezeket el fogjuk mondani, ami a finanszírozás szükségletét illeti, vagy igényét, igen, ezen dolgozunk. Jelenleg Nevidava eh, asszonynak mondom, 30 eh, millió euró van. Az első szükséglet az, hogy garantálni kell azt, hogy garantálni kell, egy példát adok. Tíz éve, több mint tíz éve az Európai Unió 300 ezer kirgiznek garantálja minimális jövedelmet, vagy minimális megélhetési lehetőséget. A déli rész, a Fergana völgyen nagyon törékeny részenek az országnak. Garantálni kell a minimális megélhetési lehetőségeket, az azonnali szükségleteket. Tehát az ECO hivatal vezetője ott járt, az, az Európai Humanitárius Segélyközpont vezetője ott járt. Nagyon fontos hozzájárulni az ország stabilitásához. Röviden ezt akartam, de én remélem, hogy semmilyen fontos pontot nem hagytam ki, elnök úr. Köszönöm. Grazie, eh, dr. Morel. Eh, Köszönöm szépen, Morel doktor úr. Sajnos a napirendet nem biztos, hogy be tudjuk tartani, úgyhogy a négy jelentkezett képviselő után szeretném lezárni a kérdéseket. Jégel asszony következik, három percre adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, és köszönöm szépen önnek is, Morell úr. Azt gondolom, hogy három percre nincs is szükségem. Elmondta Morell úr, és láttuk, hogy alapvető ismeretekkel rendelkezik, mélyre ható ismeretekkel a régióról és Kirgizisztánról, és hogy nagyon szívén viseli a régió sorsát. De mégis kérdezem, bár részben válaszolt, hogy ezek az eszközök elegendőek, a sére álló eszközök, tényleg elegendőek arra, hogy jobbra fordítsuk a helyzetet. Öt évvel ezelőtt, amikor Bakayev hatalomra került, azt gondoltuk, hogy a mi segítségünkkel minden jóra fordul, és túlságosan hosszan láttuk, és tétlenül néztük, hogy nem történik semmi. Ugyanis a jelzések már világosak voltak korábban is, és hogyha most pénzt, vagy élelmiszersegét adunk. Hát emlékszem, hogy két évvel ezelőtt is 30 millió euró értékben adtunk élelmiszersegét az Európai Unió nevében, és hát ez a pénz eltűnt, és a lakosságon akkor sem segített sokat. Úgyhogy a kérdésem az, hogy hogy akarjuk ezt most jobban csinálni. Politikailag eh, hogyan tudjuk a, a demokrácia fejlesztés fontos, humanitárius segély fontos, de az is fontos, hogy hozzájáruljunk ahhoz, hogy az észak és a sokkal szegényebb dél egymásra találjanak, és a szegényebb dél is esélyt kapjon. És ez a feladat már évek óta vár ránk, figyeljük az eseményeket, de nem jutottunk sokkal előbbre. Fontos, hogy a bizottság minden közép-ázsiai országban legyen jelen egy Európa házzal, és mindig végig permanensen legyen ott a helyszínen, kísérje figyelemmel az eseményeket, ott, ahol erre mód van egy ilyen lakályos iszlámról beszélt, ezt aláhúzom és elfogadom, de a szegénység délen azért egy kis kaput nyit más befolyások előtt is, és az új kormány számára ez bizony gondot okozhat a jövőben. Köszönöm. Köszönöm szépen, Jekle asszony. Most Boris képviselő következik. E, dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Mam okazję pracować e, w delegacji do spraw Azji. Szépen köszönöm elnök úr a szót. Az a megtiszteltetésben van részem, hogy tagja vagyok ennek a delegációnak, és ami történt, e, mi az oka ennek a gazdasági demokratikus gyengélkedésnek. És persze nem volt nehéz hogy egy ilyen helyzetben ilyen eseményekre kerüljön sor, amelyek azután Bakiev hatalomból való ezüzéséhez vezettek. Különösen a Közép-Ázsiával kapcsolatos szerződéssel kapcsolatban kérdezem, hogy Kirgizisztánt nem lehetne -e próbának tekinteni annak során, ahogyan nagyobb szerepet játszunk és vállalunk Közép-Ázsiában, ugyanis ez az állam az, amelyik egy amerikai katonai bázist is biztosít. Húsz éves tapasztalatunk van már, az Európai Unióban 12 állam ment keresztül demokratikus átalakuláson építette ki a demokratikus intézményeket, de hát ez a szakértelem itt van, és ez esetleg segíthet ott is az alkotmányos rend kialakításában, az alkotmány megalkotásában, a demokrácia kiépítésében, a rendszerváltásban. Tehát Kirgizisztánban éppen ezért kellene nagyobb szerepet vállalnunk, azért kérdezem, hogy milyen lesz a stratégia, egy komoly dologról van itt szó, vagy pedig esetenként fogunk a régióval foglalkozni. La parola all'onorevole Dorf. Köszönöm szépen, Dorfman képviselő következik. Signor Presidente, io avrei... Köszönöm szépen. Elnök úr, két rövid kérdésem lenne Morel úrhoz. ön, hogy, ön hogyan vélekedik az ország jelenlegi helyzetéről az elmúlt esem, hetek eseménye után? Növekedő erőszak hullámról beszélhetünk, avagy nem? nem sokára megrendezik az alkotmányról a népszavazást. Ön szerint elképzelhető-e, hogy az alkalommal ismét kívül az erőszak az országban? vagy erre nem lát esélyt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Dorfman úr. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság részéről kívánna valaki hozzászólni három percre. Ha nem, akkor Morell úrnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a napi rendi pontot. merci, monsieur président. Très brièvement. Euh, szépen elnök úr, nagyon röviden. Én az ECO-t, a humanitárius segély hivatalát képviselem. Nem tudok politikai válaszokat adni az Európai Unió részéről, de szeretnék néhány kérdésre szorítkozni, amelyek a humanitárius segélye kapcsolatosak. Nem a politikai válság kezeléséről van szó. Morel úr helyesen mondta, hogy van egy szakértőnk a helyszínen, Biskekben, aki elemzi a helyzetet, már elkészített egy jelentést, amelyet szétosztottunk az intézmények között és a tagállamok között ma reggel. A dokumentum arról szól, hogy alapvetően a humanitárius szükségletek mik, ezek alapvetően ellátásra kerültek ebben a fázisban, partnereik, akik együtt működni, ők meg tudnak felelni ezeknek a szükségleteknek a kielégítésének. Ha megnézzük, hogy milyen a humanitárius segély, milyen a hutas válság, Nos, hát továbbra is készen állunk arra, hogy segítséget nyújtsunk, ha szükség van erre. Köszönöm, elnök úr. Grazie alla Commissione. Megköszönöm a bizottságnak ezen szavakat, most pedig Morellul lezárja végkövetkeztetésekkel a vitát. Köszönöm szépen, elnök úr! Ha megengedik, visszatérünk az egyik kérdésre, amelyre nem válaszoltam az előző körben, és pedig fontos kérdés elismerjük, vagy nem ezt a kormányt. Ez a kérdés sokszor felmerül, már az elejétől kezdve ez a kérdés felmerült. A döntést, amit hoztak, ezt említettem már, hogy ezt, ami az elismerést illeti, ez nem napi rendünkre, még nem került napi rendre ez a kérdés, az elismerés, a kormány elismerése. Tehát nem azt a kérdést kell feltenni, hogy a jelenlegi ideiglenes kormánynak milyen jogalapja van, hanem az azonnali szükségleteket kell kielegíteni, és azonnal kell hozzájárulni az ország stabilizásához. Annak érdekében persze az a jó, hogyha a helyes irányt választja az ország világos, amit említettem az első napokban, Lady Ashton is megerősítette, akkor is a túlságosan általánosnak tekintették itt a képviselők. Higgyék el nekem, hogy Vajdere asszony, kérem, higgy el, hogy az üzenetet vizsgákban nagyon is jól megértették, és holnap konkrét válaszokat várunk az illetékes minisztertől. Nos, hát ez az eljárás, ez az ütemterv. Tehát eh, nem kellene formalizmusba, formalitásokba zárkóznunk. A helyzet törékeny valóban. Nos, ami, ez a mi vonalunk. Nagyon, nagy, nagyon sokat kell tennünk az következő hat hónapban, a közép delegáció elnök ezt elmondta, június 27-én lesznek eh, népszavazások, és októberben pedig eh, választás. Aztán szeretnék reagálni arra a kérdésre, amely az volt kapcsolatos, hogy milyen szükségletek, igények eh, merülnek fel a lakosság részéről, mit kell még tenni azontól, amit már tettünk. Azt tanultuk meg az ottani, az ECO hivataltól, illetve a bizottság szakítőitől. Nos, hát az jogállamiság kialakítása. Ide kell érteni épészerül, a börtönök építését is finanszírozzuk, mert a börtönök helyzete elfogadhatatlan. Ez azt is jelenti, hogy képezni kell a belügyminiszterrel, az igazságminiszterrel, a BTK-t is meg kell reformálni. Ezek azok a tengelyek, amelyek alapján kívánunk eljárni. Ez az első a 15 nap óta nagyjából kidolgoztuk azokat a fő pontokat, ezeket jónak tartjuk. Van egy pont, és reagálok a stabilitással kapcsolatos kérdésre, a fiatalok kérdéséről van szó. Ez a probléma kapcsolódik a nagyon is gyenge gazdasági helyzethez, amely jellemzi ezt az országot sürgős segélyprogramokra van szükség, kiváltképpen Biskekben, a tiltakozások, a stabil, az instabilitás a főváros körül arról szól, hogy nagyon sok a fiatalok közt a munkanélkülek, 30-40 os a fiatalkori munkanélküliségi arány. Tehát innen van egy, ez a gyengeség a gazdaságnak, innen ebből adódik a frusztráció, ebből adódnak az elvárások, de a munkanélküli fiataloknál egyértelmű, hogy nagyon vonzó akár a a drogkereskedelem, a bűnözés, ezt is figyelembe kell venni Kirgizisztánban. Tehát van egy olyan struktúra, amely egy szervezett korup- korrupció és árnyék gazdaság, ez egy klán alapú rendszer. Ezt a rendszert lebontották, és jelenleg nyitott az út a fiat, az újabb kísérletekre, az újabb bűnözési formákra, tehát a munka során a rendfenntartó hatóságokkal fel kell lépni a kábítószerkereskedelemmel, a kábítószerelmes ügynökséget beépítették a belügyminisztériumba. Tehát az alkotmányon dolgozva ki kell alakítanunk egy erős kábítószer ellenes ügynökséget, vagy hatóságot és tudjuk, hogy milyen veszélyek lehetnek Kirgizisztánban éppen. Hogy milyen célokat kell kiválasztanunk a közeljövőben. Aztán úgy döntöttünk, hogy támogatjuk a parlamenti demokráciát, mert említettem az Európa Tanácsot és a Velencei Bizottságot. Ez persze nagyon fontos a képzés területén, az üzenet, amelyet mindenkihoz eljutottam a Biskéki jelentésemben, az elsőben, ki kell bővíteni annak a lehetőségét, hogy a képzési rendszerben nagyon fontos a szakképzés, hogy a szakképzés nagyon jó lenne, ha elősegíteni az, hogy a fiatalok, akik munkanélkül vannak és frusztráltak, Európa felé is közelíthessenek. Tehát több egyetem már elkötelezte magát ezzel együttműködés, az Erasmus Mundus keretében az együttműködés irán. Vannak olyan alkalmak, amelyeket meg kell ragadni. A bizottság ott van a helyszínen, ezzel szeretnék reagálni Jégel asszonynak. Az Európai Bizottság ott egy delegáció képviselő, delegáció vezetővel, Chantal Ebrecht követasszonynal. Ez most ez eddig csak egy ilyen kis szatellita volt, de most már egy önálló delegáció, az én tapasztalommal, az én csapatommal együtt elküldtünk szakértőket a helyszínre, hogy a politikai elemzés munkáját elősegítsük, mert az egyik a bizottság teljes mértékben, teljes létszámban jelent van. Németország az, amelynek nagykövetsége van, és Németország vezeti az EU delegációt Kosner úr úgy döntött, hogy Franciaország és nyit egy nagykövetséget, a következő napokban fogják felállítani Biskekben a francia nagykövetséget. Kosner külügyminiszter úr döntött erről. Ez az ország, ahol nem volt elég EU, EU-s tagállam képviselet, ez volt a helyzet, de most ez változik. Tehát mindenkihez fordulok, minden tagállamhoz fordulok, és ami a dél- déli országrészt illeti. Igen, a kérdést feltették, de nem szabad túl dramatizálni ezt a helyzetet. Attól féltünk egy időben, hogy dél támogatná Bakijevet, tehát hogy ketté szakadna az ország. Volt egy pillanat, amikor ettől tartottuk, és az észak pedig az új kormány mellé áll. A déli országrész is csalódott volt, a Kiev államelnök által, mert Jalalabadéba Kiev úr, ez egy nagyon fontos, a Fergana völgyében található város, tehát Kirgizisztán déli részét képviseli ez, Stalin ketté vágta ezt a völgyet, ezt az egyedi völgyet, és ugye a régi sejem utat ketté választotta, ketté választotta, és egyik része üzbegisztádi, másik tajikisztádi, harmadik pedig kirgizisztádi, ez az oszd meg és uralkodj alapján működött Sztálinnak, ez az elképzelése. Hát ugye van a következménye ennek. A déli ország rész, láttuk azt, hogy Bakiev úr, ha abban emékedett, hogy délen támogatják, hát csalódhatott, mert nem támogatták. Ez nem arról van szó, hogy ő mindent követett, ami vizsgákban történik. Egyik fontos üzenet, amelyet meg kell fogalmaznunk, megfogalmaztunk, fontos, hogy az idénes kormány kapcsolatot tantson fel minden erővel az országban, nem szabad, hogy a biskeki politikai játszmákkal foglalkozzanak csupán. Nyilván az a célja ennek az kormánynak, hogy helyreállítsa a demokráciát, de nem szabad, hogy szűk látókörűen csak Biskek környékén gondolkozzon, hanem az összes országbeli erőt kell egyensíteni. Vannak nem csak északiak, hanem déliek is vannak a kormányban. Egyensúlyt kell teremteni az alkotmány létrehozásával. Fontos az, hogy az alkotmányban minden érdekelt fél érdekeit szembe vegyék, eh, félbe vegyék, az ország egységét garantálják, nagyon fontos párbeszédet kell folytatni. Azt hiszem, hogy eh, a drámai követően eh, az a félelem, ami kialakult, hogy szétszakad az ország, ez most már nem indokolt, ez a féltet nem kellett tartani. Az elmúlt napokban kiderült az, hogy a szakadás persze, szétszakadás még lehetséges, az etnikai összetűzések veszélye is fennáll, nem szabad ebben hibázni. A Maivka eseményei, tehát az esemény, ezt szeretném példaként említeni, öten haltak meg, négy, öt nap ezelőtt, összeütköztek Piskek külvárosában etnikai csoportok, török mszket bakkürnek hívják, akik orosz, és ott, a többiek pedig orosz ö, eredetűek voltak ez nem etnikai összetűzés volt, hanem maffia, aki, <coughs> maffia, maffiára van szó, aki ö, Biskek külvárosában működött, tehát itt kis közösségeket akartak megragadni. Ez nem egy etikai összetűzés volt, hanem egy maffia akarta rátenni a kezét Vizsnek külvárosának néhány részére. Ezt az üzenetet megfogalmaztuk az oroszokkal folytatott párbeszéd során is. Ne tápláljuk, vagy ne erősítsük ezeket a félelmeket, amelyek nagyon is nagyok lesznek, nagy holderők lehetnek. Nagyon fontos volt ezt az üzenetet megfogalmazni, Volbe Kóra, aki az MSZ kisebbségekért felelős képviselője, a Velencei Bizottsággal együtt meg kell nézzük, hogy hogyan képviselik majd az új parlamenti rendszerben a kisebbségeket. Tehát látják, nagyon sokat tennivaló, és nagyon fontos, hogy ne tápláljuk a, vesz, vagy a, veszélyeket, amely, meg azokat a feszültségeket, amik eddig viszonylag jól ellenőrzés alatt tudtak tartani. A tiltakozások, a demonstrációk vezethetnek az ország ketté szakadásához, de nagyon fontos lenne, hogy miután egy átmeneti helyzetben vagyunk, nagyon érdekel még az ország, ami a népszavazást illeti, a, szét, a ketté szakadást leginkább úgy lehet elkerülni a népszavazás során. Azt szeretné a kormány kérni, hogy minél többen vegyenek részt a nemzetközi közösség részéről megfigyelőként a népszavazáson és választásokon, így garantálva az EBS-szel együtt a múltbeli hiányosságokból tanultunk, így egy szóval zárnám a közép stratégiát, mert a kérdést felvetették többször is. Egyszerű dologról van szó. Először is újra felül kell vizsgálni a jelenlegi stratégiát, amelyet 2007-ben a német elnökség alatt a Szerba Tanács hozott létre, ezt a felülvizsgálatot most készítjük elő a tanács és a bizottság csapatai Levi Eston vezetésével kívánják ezt a korábbi stratégiát újra tárgyalni, felülvizsgálni, és nem arról van szó, hogy az egész eddigi rendszerünket fel kell borítani, hanem kritikusan fel kell mérni, hogy mit tettük, hogy mit kell tenni. Például az éves miniszteri találkozókhoz minden évben szeptemberben hozzátettünk egy másik találkozót, ami a biztonságról szól. Párbeszédünk a biztonságról, Iránnal, Kirgizisztánnal, a szélsőséges veszélyekkel együtt egy sokkal feszítettebb párbeszédre került sor. Aztán a víz nagyon fontos szerepet játszik. Az Európai Unió regionális együttműködési formát keres a probléma megoldására. Nagyon fontos a határellenőrzés integrált megoldása, nagyon fontos az is, hogy a korábbi esetekben nem szerepeltek például ilyen vegyi anyagokkal kapcsolatos feladatok, vagy a kábítószer, Kirgizisztán lehetőséget ad arra, hogy egy szigorúbb felülvizsgálatot hajtsunk végre három éven belül. A dinamizmus megvan, már néhány példát adnék erre, de nagyon fontos persze az a figyelmeztetés, amit kapunk. A tulipános forradalom után az Európai Unió úgy döntött, hogy egyik Jan Kubis úr volt, én követtem egy éve később, ő volt Pozsonyban a külügyminiszter, aztán 2005 március 2005 márciusban Miskekben bekövetkeztek olyan események, amelyek a stratégia átdolgozáshoz vezettek. Figyelemmel kell venni azt a tényt is, hogy itt van a Lisszaboni szerződés, lesz egy külügyi szolgálat, és az a cél, hogy öt képviseletet hozzunk létre, Biskekről van szó, Tajikisztánban is két ország van, Üzbegisztán és Türkmenisztán, ahol még nincs EU képviselet. Nem lehet persze egy hét alatt ezt a kérdést megoldani, tehát minden munka, politikai befektetés folytatandó, egy teljes Európai Uniós hálózatot szeretnénk képíteni a régióban. Nos, hát ezek azok a fő tengelyek, amelyek mentén végezhetjük a munkánkat a bevándorlók, a migránsok, ezt látni kell. Ami a biztonságot illeti, a kábítószerellenes küzdelem, illetve a terrorizmus elleni küzdelem tovább folytatandó, és szeresképpen elmondanám, hogy itt van ugye egy kulturális dimenzió. Ez a régió orosz nyelvű, és nos hát a történelem így alakította az országnak a sorsát, de az a fontos, hogy ne legyen csak egy hangú, hogy egy nyelvű az információ. Szeretném azt jelezni, hogy a Euronews nagyon jó munkát végez, sokszor hallom azt, hogy középánsi elnökei azt mondják, hogy ezt is ezt hallottam a Euronews-ban. Ez azt jelenti, hogy hallgatják a Euronews-t. Keresik az információs forrásokat ezen a területen, többek között stratégiánkat a következő években így is kialakíthatjuk. Köszönöm szépen a figyelmüket. Dr. Köszönöm szépen Morell úrnak ezt a rendkívül kimerítő és pontos információt. Azt gondolom, hogy ezekről a kényes és érdekes kérdésekről megfelelően eszmét cseréltünk. Következik a következő Napi rendi pont. Ez is kapcsolódik az ön munkájához, Grúziáról van szó. Táler úr, kérem, hogy cserélje helyett Bartolozzi úrat, megköszönöm egyébként Bartolozzi úrnak a jelenlétét, illetve a, rész, a hozzászólását. Peter Sandbit és arra kérem, hogy foglaljon helyet itt az elnöki pulpituson, hiszen ez is főszereplője lesz majd az elkövetkezendő perceknek. Az EU-Grúzia Parlamenti Együttműködési Bizottságba delegált küldöttség Tbilisi látogatásáról készült jelentésről fogunk most beszélni. 2010. március 29-én, 31-én járt ott a küldöttség. Táler volt a alelnöke ennek a küldöttségnek ő készíti majd a különböző ülésekről, eszmecserek a jelentést. A grúziai veszeltőkkel, a grúziai civil társadalom képviselőivel egyeztetett. Az EU megfigyelőivel is egyeztetett. Rögtön meg is adnám a szót Táler úrnak, és természetesen a különleges megfigyelők is bármikor hozzászólhatnak a első expozé után. Tálelőt arra kérem, hogy 7-8 maximum 10 percben adja elő a mondandóját. Ezzel nagyon megkönnyíti az én dolgomat, hogy be tudjuk tartani a napirend hátralévő részét. Köszönöm. Grazie, Presidente. Thank you very much, Mr. President. Szépen köszönöm, <clears throat> elnök úr. Rövid leszek. Kedves kollégák, akkor most két kérdést emelnék ki. Először is megnézzük, hogy mi történt az első szinten, és utána pedig kitérek néhány kérdésre, illetve hogy milyen következtetéseket vonhatunk le, mit tudunk ö, megtanulni a látogatásunk alapján. Ez a 12. találkozó volt a PCC körében március utolsó napjaiban, március 29-én 31-én ebben az évben a parlament négy képviselője vett ezen részt, nem sokan tehát, négyen mindösszesen. A program, a napirend, a látogatás, a találkozók nagyon sűrű programot jelentettek. A grúz partnereinkkel való beszélgetések során a következő kérdések álltak előtérben a demokratikus reformok második hullámja, azután a soron következő helyi választások, mint tudják, május 30-án lesznek választások, Grúziában önkormányzati regionális választások. Azután a jelenlegi globális gazdasági pénzügyi válság került terítékre, és azt, hogy a grúzok hogyan próbálnak megbirkózni a válság jelentette kihívásokkal, és milyen szociális védelmi rendszert alakít ki a kormány, mi a helyzet a kisebbségekkel, a belső menekültekkel, az IDP-kkel és a menekültekkel. Hát ezek voltak a fő kérdések, és ennek során részletekre is kitértünk az Abház dél-oszétiai határ kérdésével kapcsolatban a monitoring rendszerrel, és egyáltalán a Genfi tárgyalások kapcsán az előre lépés. Azután szó esett a keleti partnerségről, megbeszéltük a Fekete-tenger és a dél-kaukázusi regionális együttműködés kérdését, ajánlásokat is elfogadtunk és ez decemberben nem valósult meg az azeri delegáció látogatása során, talán erre emlékeznek. Az első napon, amikor a program elkezdődött, és nagyon sok grúz NGO-val, nem kormányzati szerv képviselőivel találkoztunk, a média és az ellenzék képviselőivel, és ők tájékoztattak bennünket arról, hogy Eh, eh, hogyan készülnek a helyi választásokra, mi forog kockán ennek kapcsán, és eh, nagyon kritikusak voltak, hogy röviden fogalmazzak. Kritikusak a, azzal kapcsolatban, hogy hogyan áll az emberi jogok helyzete, a média pluralizmusa sem elégítette ki őket, és hát úgy érzik, hogy nincs elég lehetőségük, hogy férmódon részt vegyenek e, ezeken a választásokon. Így tehát közösen arra a következtetésre jutottunk, hogy a jól működő demokratikus intézmények amelyek tiszteletben tartják a jogállamiságot és az emberi jogokat. Ez meghatározó jelentőségű, kulcsfontosságú a modern Grúzia számára. Azután találkoztunk Szakásvili elnökkel, Baramice úrral, a miniszterelnök helyettessel és az európai integrációért felelős miniszterrel és számos egyéb vezető személyiséggel lehetőségünk volt látogatásunk utolsó napján arra is, hogy találkozzunk az Európai Unió monitoring delegációjával Grúziában, és így tájékoztatást kaptunk arról, hogy mi is a helyzet a közigazgatási, az igazgatási határon, amely tulajdonképpen az augusztusi 2008-i augusztusi háború után alakult ki Oroszország és Grúzia között. Találkoztunk a területen, a lakóhelyüket elhagyni kényszerülőkkel, menekültökkel, és megnéztük a kurvaleti tábort, az közel van a határhoz, a színvali, színvali körzetében. És nagyon röviden felvetik még néhány kérdést, illetve hogy milyen leckét kellett megtanulnunk, mi az, ami véleményünk szerint fontos lesz a jövőben a Grúziával kapcsolatos politikánkban. Először is a helyzet, és ez az adminisztratív határ Dél-Oszétiával és Abháziával hosszú hónapok óta nyugton van, békés a helyzet, nincs különös előrelépés a Genfi megbeszéléseken sem, és hát azok a feltételek, amelyek között az EU monitoring csoportja működik, az sem változott. Oroszország a helyi miliciákkal együtt továbbra is megakadályozza a belépést Abháziába és Dél-Oszétiába. Tehát a mi monitoring csoportunk de facto csak a grúz területeken tudja végezni a munkáját. A grúz belpolitika fő kérdése most a következő választások, a helyi választások, és hát itt közvetlenül választják meg május 30-án a Tbilisi főpolgármestert is. Ezek a választások sokkal nagyobb súlya lesnek latban, mint normális körülmények között, ugyanis a parlamenti választások csak 2012-ben lesznek, és az elnökválasztás pedig 2013-ban következik majd. Észrevettük a látogatás során, hogy a politikai elit és a lojális média a külső feszültségeket instrumentalizálja, hogy biztosítsa a de facto monopóliumát és hatalmát a helyi választások során. Bizonyára sokan hallottak, hogy 30 perces adásra került sor a televízióban egy ilyen hamis dokumentumfilmet mutattak be, hogy új orosz invázió történt, és hogyha amikor Grúziában jártunk, láttuk, hogy ez a műsor hatalmas pánikot váltott ki, és sokan nagy, megnőtt a, a spontán abortuszok és a, a szívinfarktusok száma, úgyhogy ezt a helyzetet kezelni kellett a grúz hatóságoknak. Na most ez együtt a külső feszültségekkel, persze a monitoring delegáció erőfeszítései ellenére hat, a cél ugye a biztonság garantálása lenne. Az volt a véleményünk, hogy az elnök és a politikai elit Grúziában lehetővé kellene, hogy tegye, hogy az ország normális mederben fejlődjön, és biztosítsa a demokratikus fejlődést. És hát itt nem fontos, hogy ne ilyen orosz típusú hatalom valósuljon meg Grúziában és a helyi választások nagyon jó lehetőséget adnak erre, hogy meghatározzák az irányt. Nagyon fontos továbbá az, életfontosságú mondhatni, hogy az Európai Unió mely a legfontosabb gazdasági és politikai partnere Grúziában megfelelő mozgástéren rendelkezzen, és éljen is ezzel. Grúzia egyike eh, a legnagyobb kedvezményezetteknek a pénzügyi és a gazdasági segítségnyújtás terén, és láttuk, hogy eh, ezt ők is értik, és ez szerepel is a közös nyilatkozatban. Utoljára, de nem utolsó sorban, nagyon fontos, hogy a támogatás biztosított legyen a jövőben is, és már csak azért is, mert ez hozzájárul az Európai Unió energiabiztonsági céljaihoz. Biztosítani kell, hogy a mi támogatásunk az országnak jusson, és nem oda kerüljön, amit a grúz vezetés fontosnak tart, és ezért közösen kell fellépnünk ennek érdekében. Köszönöm szépen. Grazie, Köszönöm szépen, Thaler úr. Csárnecki úr következik. Három perc adom meg neki a szót. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagy figyelemmel kísértem az ön előadását. Meghallgattam, figyelmesen hallgattam Táler miniszter úr szavait. Azt hiszem, hogy az a helyzet, mint Szlovéniában, amikor TV vagy rádióállomás műsort közvetít, amely feszültséghez vezet, akkor senki sem fogja a szlovén kormányt megvádolni. Ön bírálta a grúz kormányt ezért a műsorért ezért a tévéműsorért. Azonban az a TV állomás nem a kormány tulajdonában van. Ha ön amerikai képviselő lett volna 30-as években, akkor a híres Orson Welles rádióműsor után, aki bemutatott egy olyan műsort, amely a marslakók támadásáról szólt. Hát nyilván ön kritizálta volna, bírálta volna azt a rádiómesos, ami Orson Wellesnek ezt a fantazmagóriáját közvetítette. De világosan különbséget kell tenni a között, amit a média, az újságírók tesznek, annak érdekében, hogy növeljék a hallgatóik számát. És a kormány, az államelnök nem mindig bűnös mindenért, nem mindenért lehet őt hibáztatni. És egyetértek Tyler úrral abban, hogy támogatnunk kell Gróziát a továbbiakban is. Grózia valóban nagy kedvezményezetje az európai segélyeknek, Azonban elmondhatjuk, hogy ez egy frontország, egy olyan ország, amely úgy döntött, hogy együtt fog működni az Európai Unióval. Örményországgal szemben például Gróziának sikerült kikerülnie az orosz szférából, az orosz befolyásolás alól. Éppen ezért továbbra is biztosítanunk kell ennek az országnak a segítséget. Nem értem ezt a különbséget, amelyet öntett az országnak és a kormánynak jutatott támogatását. Grúziának csak egy kormánya van. És szeretném uh, Morellónak megköszönni az őszintességét. Ön azt mondta, hogy az Európai Unió nagyon is jelen van Kirgizisztánban, és ön azt mondta, hogy van a német nagykövetség, és nem sokára lesz francia nagykövetség is. Uh, de azonban azt hiszem, hogy az Európai Unió több, mint az egyes államok érdekeinek összessége. Köszönöm szépen, Hágyi Giorgio képviselő következik. Köszönöm szépen. Köszönöm. Úgy vélem, hogy az egész parlamentnek támogatni kell Grúzia függetlenségét és területi egységét a grúziai fejlemények fényében, ezt mindenképpen le kell szögöz, szögeznünk. El kell kerülnünk a katonai fellépésnek bármilyen formáját. Mindenképpen békés úton kell elérni célkitűzéseinket. Számos kérdésem lenne. Ön szerint a választásokra milyen hatással lesznek a politikai fejlemények? Egyébként nem csak a demokratizációra gondolok, hanem az egyik politikai eseményekről. Oszétiában és Abháziában lesznek-e választások? Köszönöm. Elnök, köszönöm Hácsi Georgiou kérdését. Lőzin kolléga következik három perc. Ja, ich habe noch eine... Igen, köszönöm szépen. Néhány kiegészítő kérdésem lenne a PCC jelentéssel kapcsolatosan. Alaposan, gondosan elolvastam a jelentést, és itt említik egy új, igazi, nemzetközi békefenntartó csoport létrehozását. Igaz az, hogy azután ez a komoly mandátumot kap ez a peacekeeping csoport, és tényleg a tervek között szerepel, hogy az EU országok is részt vesznek ebben, és mi az orosz reakció erre a javaslatra? a PCC jelentésben Oroszországot is említik néhány helyen, mégpedig rendkívül kritikusan, és gyakorlatilag a grúz agressziót nem kritizálják, és hát ezt megállapította az EU vizsgálóbizottsága is, hogy kvázi ez volt a konfliktus kiváltója, úgyhogy ez nem egy egyoldalú dolog, és éppen ezért hiányolom a jelentésben, hogy a biztonsági tréninget nem említik, amelyet az amerikai erők biztosítanak a grúz haderő számára. Van ennek értelme véleményük szerint, és miért nem említik meg ezeket a gyakorlatokat? Mit tartanak Richard Logan, Egyesült Államokbeli szenátor követeléséről, hogy itt katonai anyaggal fel kell szerelni ezeket az erőket. A függetlenséget, szuverenitást, teritoriális integritást, területi integritást támogatja a jelentés. Mi a különbség a, a, a grúz és koszovói helyzet között? Véleményem szerint itt nagyon sok a hasonlóság. Köszönöm, Lőzing képviselő. Úgy látom, többen nem kértek szót. Először most megadnám a szót Morel doktornak. Ezelőbb említette, hogy nem sokára el kell mennie, mert más dolga van. 5 óra körül el kell mennie. Kérem, hogy a tárgyalások folyásáról, a Genfi tárgyalásokról számoljon majd be. Ehm, non so se c'è una richiesta di intervento. Talán másolak is kért szót. Lunacek úr, ha gondolja, akkor azt kérem Morel urat, hogy még ezt a kérdést hallgassa, meg egy percre adom meg a szót, tessék. Perché lei è relatrice. Hiszen ön jelentéstevő ebben a kérdésben? Vagy ott volt Grúziában a delegációval? Okay. A lei la parola. Thank you, but uh, sorry, no, I'm not, I'm not rapporteur. szépen, én nem vagyok ö, ö, Grúziával foglalkozó ö, de ott voltam a delegációban és a parlamenti együttműködési csoportban részt vezek, úgyhogy bocsánat, nem voltam itt az elején, nem tudom, hogy mi hangzott már el, de a lényeg, amit mi a látogatás során láttunk, az az, hogy az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik, és ez olyasmi, amire mindenképpen szükség van ahhoz, hogy erősítsük, javítsuk a helyzetet, különös tekintettel az administratív határokra. Fontosak azok a projektek, amelyek elősegítik azoknak az életét, akik a határ két oldalán élnek, tehát délosétiára is gondolok. És a másik dolog, amit nagyon problematikusnak tartottunk, az az a mód, ahogyan előkészítik a választásokat. Itt tulajdonképpen össze-vissza változtatják a különösen Tbilisi környékén a választókörzeteket, és a választási listákkal sincs minden rendben. Az elmúlt hetekben pedig a bizonyos felek részéről, számos párt részéről, a zöld párt részéről is problémák hangzottak el, hogy nem tudták bejegyeztetni magukat immáron a második alkalommal, és ez egy nagyon furcsa módja annak, ahogy embereket beazonosítanak, és a választási bizottságok a kormányzó pártból kerül ki a fele a tagoknak, hát és a második fél marad a többieknek, úgyhogy ez egy nagyon furcsa egyensúly, és nehéz elmondani, hogy ez egy igazán független választási bizottság. A nem kormányzati szervek joggal hívták fel erre a figyelmet, és egyáltalán a választási bizottságok felállítása és az NGO-knak is volt jelöltjük, csak éppen nem fogadták őt el. Tehát ez azután a média szabadság, a média képviselői is nagyon komoly kritikával szóltak arról, hogy hogyan bánnak velük, problémáik vannak, nem találnak lehetőséget arra, hogy adásba kerüljenek, és az elnökkel kapcsolatban, Szakásvili elnökkel kapcsolatban is elhangzott, hogy, hogy a médiát hogyan kezeli, amikor ezt felvetették, akkor úgy reagált, hogy hát persze, igen, tudjuk, de nem foglalkozott vele. Tehát a lényeg, hogy legyen egy közös ellenség, és akkor ezzel vissza lehessen utasítani minden egyéb kritikai megjegyzést, ami előbbre vinni az országot a demokratikus fejlődés útján. Ez nagyon problémás, és hogyha sikerül állásfoglalást kialakítani a grúz parlamenttel, ez megvolt, és ezt látták is, de az Európai Parlamentnek ezt folyamatosan figyelemmel kell majd kísérni kísérnie. Köszönöm. Köszönöm, Lunácsek asszony. Most Morel nagykövet úrnak adnám meg a szót, kérem, hogy 5-6 percre korlátozzá magát. Köszönöm szépen, elnök úr. Már sokat beszéltem, igyekszem, hogy de, igyekszem józan maradni és visszafogott. Reagálni szeretnék a misszió által megállapított tényellen sokra, ha megengedik, akkor én legalábbis reagálni szeretnék az én felelősségem szempontjából, tehát ami az augusztus 12 i és a szeptember 8-i megállapodást illeti, amelyet az francia elnökség vezetett be az Európai Unió tagállamaival közösen, tehát továbbra is a régiót igazgatják, kezelik a korábbi felelősök is, ugyanazon a szinten, ugyanabban az épületben, ugyanazon a folyosón vagyunk, tehát a tandem működik, nagyon világos munkamegosztásunk van, az én küldetésem a Genfi megállapodás megvalósítása. Kicsit frusztrált vagyok azért, mert hogy nem láttam, hogy megemlítették volna a Genfi megállapodás elemeit, ezek pedig részét képezik a grúz kérdésnek. Ott volt a helyszínen delegáció, de mhm. Az állásfoglalás tervezetben is azt állapítom meg, hogy ezek a Genfi megállapodás elemei azt az utat képviselik, amelyet az enszel és az ebesszel közösen próbálunk kialakítani. Szeretnénk megfelelő kiutat kínálni ebből a nemzetközi válságból, amely ebben a rövid válságból lakult ki, nagyon rövid volt, de destabilizáló 2008-ban. Egy szót a Genfi megállapodása kapcsolatban, ugye március 30-án volt a tizedik bizottsági ülés, nem rossz, ha az ember azt gondolja, hogy néhány hónapon belül nem érdünk el eredményt. De hál' Istennek előre haladunk, körültekintően óvatosan, lépésről lépésre. Egy háborúból lábalunk ki, amelyben a belső grúz problémák felszíne kerültek, két egységet egy oldalon ismertek el, csak néhány ország ismerte el ennek a két ország résznek az önállóságát. Nagyon bonyolult ez a kérdés. A legfontosabb dolog, hogy véget vessünk a harcnak, létehozzuk a párbeszédet, garantáljuk a humanitárius és a minden élet feltételét, a minimális feltételeket, és az is cél volt, hogy megelőzzük a további incidenseket, és innentől kezdve koztunk a politikai kérdésekkel foglalkozni. A döntésünk, a kitartás és az első, ha alulról felfelé építkező megoldást találtunk, ha megnyertük az általános bizalmat, ez egyetlen út, amit járni lehet, nagyon fontos, hogy egy végtelen küzdelmet megelőzendő a bizalomépítésből alulról építkező induljunk ki. Egy olyan mechanizmus dolgoztunk ki, amely a szabályozás, a prevenció főlemeit képviseli, Grúzia egészét illetően Dél-Oszétia és, Dél és Abházia esetében is. Alkalmazok ezt a mechanizmust, viszonylag jól működik, Abháziában nagyon jól működik ez a mechanizmus, kevésbé jól működik a címvaliban, de a kapcsolatot felvettük, Genfben minden második hónapban kifejezzük a véleményünket a helyszínen, mindig megállunk és megnézzük, hogy mi a helyzet a grúz kisebbségekkel, megnézzük azokat a falvakat, ahol menekültek élnek, megnézzük ezeket a befogadó táborokat, konzultálunk az érintettekkel a fővárosban, Szokomiban vagy Cigvaliban, tehát Déloszétia és Abházia fővárosaiban. Genfben folytatjuk ezt a munkát, ez a csapat állandóan működik, a különböző részvevők között mintegy 60 érintett dolgozik ezen a témán, a politikai, humanitárius és biztonsági kérdéseken, a tanács, a bizottság működik velünk együtt. Az Európai Unió monitoring missziója nagyon fontos, mert ebben a mechanizmusban az incidensek megelőzését kell garantálnia, a helyszínen rendelkeznek olyan szakemberekkel a monitoring csapatán belül, amelyek segítik. Például a menekültügyi főbiztos működik, már nem nincs jelen az EBSZ, e a felelősség lépésről lépésre ránk hárult az Európai Unióra. Tehát az egész grúz helyzetet vállaltuk fel, az Európai Unió, és mi, a Genfi csapat garantálja a titkárságot. A jelenlegi körülmények, feltételek között, tehát ilyen forgatókönyv mellett olajat a tűzre önteni nem lenne helyes. Először is azonnal és világosan kellett reagálni. A legfontosabb az, hogy a, a 10 percben, ami követte ezt a válságot, az Európai Unió monitoring missziója reagált azonnal. Az Európai Unió azonnal ha úgy tetszik, kipukasztotta ezt a pánik luftbalont. Nagyon sokat kell tenni New Yorkban is, de nem New Yorkban vagyunk. Ez egy szörnyű háború volt, másfél évvel ezek következett be, és el lehetett volna kerülni. Az első funkciója az Európai Uniónak a prevenció, a megelőzés és az incidensek leszabályozása. És a, ennek a missziónak a több mint 300 munkatársát csak dicséret életi, a 27 tagállamból állnak ezek a ö, ö, csapatok. Nagyon-nagyon nehéz ez a munka, de nagyon nagy tiszteletnek örvendenek ezek a munkatársak ott a helyszínen. Aztán fel kell építeni sok mindent. Egy példát mondanék. Az az Európai Unió missziója után, amely azonnal reagált, mi azt mondtuk, az Európai Unió EBSZ és az ENSZ el kell ítélni ezt a helyzetet. Ez északról jött ez a társadalmiként azt mondtuk, hogy a mi intézmények az EBSZ, az ENSZ, az Európai Unió állást foglalt, mi Genfben elősegítjük a helyzetet, az eseményeket. Nem volt elegendő információnk a katonai adatokról, nem tudjuk, hogy mit tennék a másik oldalon. És a általunk végzett munkában, ahol a bizalmat építjük fel, nagyon fontos az információcsára, nagyon fontos az, hogy mi ilyen és ilyen műveleteket szeretnénk bevezetni, ilyen intézkedéseket szeretnénk bevezetni, az Európai Unió viszonya össze tudja hozni ezeket az elemeket, akkor is, hogyha nincs hozzáférése az északhoz, nagyon jól működik, és az Európai Uniónak ez a szatellita központja nagyon fontos és hasznos szerepet játszik sokat többet lehet tenni, minden összérintettel együttműködve. Ez a 60 ember, aki havonta együtt összeül, nagyon jól működik együtt. Ezeket a bizalomépítő intézkedéseket gazdagítani lehetne a következő Genfi ülésen. Június 8-án fogunk összeülni, ezt szerettem volna mondani, szemléltetve azt a szerepet, amelyet Genf játszik, és szerettem volna arról is szólni, hogy hogy lehet működni. Ez a tengemén működünk. Lunda csak asszonyra reagálva olvastam az ön állásolás, indít, állásolás indítványát és módosítóit, amik az ellenőrzés és az adminisztrációt illették. Ön egy vasfüggönyről beszél, vagy egy olyan benyomásról. Jól értem az ön javaslatát, megértem, de ha megengedi, adok egy példát, asszony, amit arról van szó, hogy az ottani lakosság életét kell ö, könnyíteni, hiszen ö, kegyetlen módon elválaszthatok egymástól embereket, családokat. Tehát egy völgy életét tették, de az egy kettévágták. Tegyük fel, hogy ö, itt van mondjuk 20 tanuló abház részről, és a családok döntése miatt a 20 másik tanuló ugyanabból a világból egy másik iskolába jár. Tehát ha egy folyó két oldalán, egy pici kis folyó, tehát ez a Fekete-tengerbe irányuló kis folyó, amely völgyét ketté választották, és részben ez a kegyetlen vagy erőszakos beavatkozás járult hozzá a helyzet kilakulásához. Fel kell lépni a kereskedelem, a, a hamis adóztatás, a korrupció ellen. Fel kell lépni tehát, meg kell alapozni a normális életvitel alapfeltételeit. Nagyon fontos az is, egy állam határt akartak létrehozni orosz határőrökkel, mert ezt a az állam határt mi nem fogadjuk el, hanem szeretnénk stabilizálni a mindennapi élet lehetőségeit garantálva. Köszönöm. Köszönöm szépen, Morel nagykövet úr. Hihetetlenül érdekes volt ez az eszme csere, és megint rendkívül pontos válaszokat adó. Mint említette, 17 órakor el kellett hagynia az ülést, úgyhogy most megengedjük, hogy angolosan távozzon. Most megadom a szót uh, szenátor úrnak. Köszönöm, uh, Szemnöbi úrnak. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány általános jellegű megjegyzésem lenne. Először is leszeretném szögezni azt, hogy nagyon sok múlik a dolgok alakulásán a déli kaukázusban, kaukázus déli részén, illetve Grúziában. Stratégiai és egyéb kérdésekről van szó. Stratégiai szinten arról számolhatok be, hogy Grúzia válaszút előtt áll. Jelenleg is folyik erről a politikai vita. Az egyik lehetőség az, hogy Európa felé közeledik, megpróbálják kiépíteni a biztonságot és a gazdagságot, úgyhogy az Európai Unióhoz közelednek. A másik lehetőség pedig az, hogy sokkal önellátóbbak, önállóbbak legyenek az Európa bar, barát opciót sokan úgy vélik, hogy ez megködni a grúz kormány, a grúz, grúz vezetőség kezét. Grúzia nagyon sok veszélynek van kitéve, és a kormány, a vezetőség úgy vélik, hogy ezt nem látják tisztán Európában, illetve általában a nemzetközi porondon. ez kifejeződik például az említett televíziós kacsákból. A grúz demokrácia sorsa forog kockám, nem sokára önkormányzati választásokra kerülő sor Grúziában. Ennek a jelentősége túllép egy normális önkormányzati választásén. Ez egyfajta fő próbája a rendkívül fontos ellenzéki, elnöki és parlamenti választásoknak, erre néhány év múlva kerül sor, és a politikai történelem eddig nagyon eseménydús volt, rendkívül állapot volt 2007-ben, 2006-ban, 2007-ben a háború, és ugye a tavalyi helyzet sem volt egyszerű. A választások előtt mik is lesznek a legfontosabb témák, meg lesz-e a lehetősége a tisztességes választásoknak, és a kérdés az, hogy a választások eredménye megvalósítható lesz-e majd. próbálunk most is úgy helye, helytállni, mint ahogy 2007-ben és 2009-ben az előző politikai válságok idején tettük. Nos, a politikai kormány másik keresztút előtt áll, elképzelhető, hogy a konfliktusos területeket elszigetelik, és hát kifüstölik őket, avagy megpróbálnak kapcsolatot kiépíteni velük, és megteremtik a békés konfliktus megoldás lehetőségét. Lehet, hogy a kérdésre mi egyszerűen, a kérdés mi egyszerűen meg tudnánk válaszolni, a grúzok számára azonban ez nagyon komoly dilemma. Tbilisi-ben, és a másik oldalról is nagyon nyitottan kéne kezelni a kérdést. Egyébként lépéseket tettünk, a tagállamok a Biztonság és Külügyi Bizottságban a tavalyi év végén egy politikai dokumentumot hoztak létre azzal kapcsolatban, hogy Abháziát és Dél-Oszétiát nem ismerik el, vagy nem ismerjük el. Nagyon fontos az, hogy ezen entitásokat ezen entitások esetében a konfliktus megoldását segítsük, nagyon fontos a lakosság elszigeteltségének csökkentése, illetve hogy a két oldal között kommunikációt kiépítsük, különösen a határmenti körzetekben. Nagyon fontos az, hogy, hogy ne ismerjük el ezen két régiót, illetve ehhez tartozik a szigeteltség. Fontos, hogy hogyan kombináljuk a két dolgot, mert esetleg kontraproduktív is lehet. Lépéseket tettünk abban is, hogy tanácsot adunk a grúz kormánynak, hogyan járjanak el az úgynevezett elfoglalt területeken, cselekvési tervel segítjük őket. És Tbilisivel és a konfliktusos területeken is vannak kontaktpontjaink. Ezeknek igen fontos a szerepe. Negyedik mondandóm, negyedik pont, Grúzia szomszédos országokkal való kapcsolatához fűződik. Oroszország nyilván a legnagyobb, legfontosabb szomszédjuk. Az orosz szokkal való kapcsolat jelenti a legnagyobb kihívást Grúzia számára. Stagnál ez a kapcsolat, Oroszország nem igazán hajlandó az e, elvárásokat, a vállalásait teljesíteni, de Oroszország és Grúzia között egy határ átkelő megnyitásáról számolhatok be. Tehát nagyon kevés kontaktpont van Oroszország, illetve Grúzia között és elég komoly ellenérzésekkel viseltetnek egymás iránt a két oldal vezetői. Az ellenzék egyébként Moszkvában kapcsolatokat ápol, ezt mindenképpen szomorú a, görög, a grúz kormány számára. Aztán Törökország, a, a grúz török kapcsolatok is aggasztanak bizonyos erőket, stratégiapartner Törökország, de bizonyos feszültségek jellemzik a török-abház kapcsolatokat, illetve azt a tényt, hogy Törökország és Abházia között folyamatos a kereskedelem. Egyébként tavaly nyáron bizonyos incidensekről is bizonyos incidensek is történtek, és elég nagy az abház diaszpora Törökországban. Fönn kell tartanunk tehát jelenlétünket, vannak kitűnő eszközeink, a szabadkereskedelem és a, csatlak, a társulási lehetőségek, a vízum, politika a legfőbb eszközeink. Jó lenne, hogyha záros határidőn belül ezeket a kérdéseket le tudnánk zárni, ezzel mindenképpen csillapítani tudnánk a, az indulatokat, a, a helyzetet Grúziában. Úgy kell tehát eljárni, mint a múltban, és azt kell biztosítani, hogy a grúz helyzet egyfajta nyugvó pontra, pontra kerüljön. Jó lenne, hogyha egyfajta pozitív útvonalra kerülne Grúzia, bár lehet, hogy ez nem olyan hamar történik, ahogy azt elképzeljük. A szakadár területeken azokkal kéne fölvenni a kapcsolatot, akik nyitottan állnak a kérdésekhez. Nagyon fontos a biztonságot fenntartó erők helyzete, ebben azt hiszem az Európai Unió fő szerepet vállal, a biztonságot nagyon nehéz helyzetekben és körülmények között is vállalja, biztosítja. Azt hiszem, hogy nem fogok részletes elemzésekbe menni, Pierre Morer erről már beszélt. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Most Táler úr záró megjegyzéseit hallgathatjuk meg. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Röviden hozzátennék még néhány összefüggést ahhoz, amit a nagykövet úr elmondott, bár teljes mértékben egyetértek az általa elmondattakkal. Látni kell, hogy Grúzia egy nagyon polarizált társadalom, és ez a fő benyomásunk, ez volt a fő benyomásunk a látogatás során, és már más alkalommal is ezt láttuk. Mi megpróbáltunk bátorítást adni a, ahhoz, hogy a politikai kultúra inkluzívabb legyen, benfoglaló, és nem pedig kirekesztő. Ez volt a mi fő üzenetünk, ez is volt a feladatunk, a delegáció feladata ez volt. Ez a hamis áll hír, amiről már többször esett szó, ami adásba is került, ez egy nagyon jó példa éppen az ellenkezőjére. Tehát ez egy nagyon kirekesztő hozzáállás, és a média semmilyen szempontból sem független, semmilyen norma szerint beszélgettünk az elnök elő, azt mondta, hogy ez a dokumentum film teljesen közel állt ahhoz, ami történhetne. Tehát ez azért mutatja, hogy más körülményekkel párosítva, hogy ez a dokumentumfilm, ez nem véletlenül került műsorba. A másik dolog, a, változá- a választásokkal kapcsolatos, és hogy ezek milyen hatást gyakorolhatnak például Abháziára vagy Dél-Oszétiára, hát ez reálisan nem várható, nincs lehetőség erre ott a helyszínen, és hát ezzel függ össze Lőzing asszony kérdése is, az úgynevezett javasolt új nemzetközi békefenntartó erővel kapcsolatban. Ez része az ajánlásoknak, amelyet megkaptak e-mailjükön, és látni kell, hogy az Európai Unió monitoring csoportja a legfőbb stabilitási tényező, és Morel úr is mondta, hogy ezt látni kell, és, és nagyon kiváló munkát végeznek, maximálisan támogatni kell őket. De hát Abházia, Délosszétia mm, nem működnek együtt, ők nem tudnak a határon átnyúlóan tevékenykedni, és hát a szövegnek ez a része, amelyet a grúz partnerek javasoltak, ők szeretnék, hogy legyen egy új erő, amely a határ mindkét oldalán működne, az új adminisztratív határ mindkét oldalán. És hát mi úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen legitim elvárás és kérés grúz részről. Ezzel én abba is hagyom. Az világos, hogy a grúz ellenzék nagyon érdekelt abban, hogy közel legyen az Európai Unióhoz, a végcél pedig a csatlakozás lenne. És nagyon nagy mozgásterünk lehet elősegíteni ezt a folyamatot vízumpolitikával, társulási megállapodással, stb. Azt hiszem, hogy ez egy pozitív folyamat. Grúzia és az, Unió, az Európai Unió számára egyaránt. Köszönöm. Köszönöm, Táler úr, a lezáró megjegyzéseket köszönetet mondok Szentbi nagykövet úr fontos mondata, köszönet mondok eh, Szemlőbi úrnak eh, fontos mondataiért, és megköszönöm a képviselők kérdését. Térjünk át a következő napi rendi pontra. Ez a PAN jelentés, melynek témája Unió a Mediterrán térségért. beszámol nekünk először a módosításokról és arról, hogy a különböző frakciók koordinátoraival milyen kompromisszumokat sikerült elérni, hogy valamennyire legalább le tudjuk csökkenteni a módosítások számát. Erről a jelentésről a májusi plenárison szavazunk majd, a szakbizottságban pedig holnap szavazunk erről. A plenáris szavazással kapcsolatban egyébként elmondanám, hogy a kormány és államfők csúcsa ezt a szavazást csak kevésen előzi meg. Az Unió mediterrán térségért stratégiai prioritás az Európai Parlament ezzel kapcsolatos elemzése folyik majd a jelentés elfogadása után is. Most megadom a szót Pejon úrnak, de elmondanám a kollégáknak, hogy Meszedek urat, az Unió Mediterrán térségért főtitkárát is meghívtuk, hogy vegyen részt a szakbizottsági ülésen illetve június 23-ára hívtuk meg a barcelonai csúcs után sor kerülhet tehát erre a nagyon fontos eszmecserére, találkozóra. Remélem, hogy nagyon sok képviselő jelen lesz azon a június ülése. Most megadom a szót Pejon kollégán. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen a kedves szavakat és azt a elszántságot, amelyel megfogalmazta, hogy mennyire fontos a bizottságunk és a parlament számára a dél és az európai a mediterrán unió kérdése. Unia mediterrán térségét. Ugye holnap lesz a szavazás, szeretném meghallgatni a kollégákat, én nem kívánok hosszan szólni, kedves kollégák, nagy szeretettel szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Nem egyszerű ez a kérdés, meghatározni az érdekeinket az Unió mediterrán térségét kapcsán és meg kell tartani ezt a folyamatot. 200 módosító követte az első eszmecserénket. Ezek a módosítók szinte teljességükben azt mondanám, hogy 90%-a jelentős mértékben gazdagította az eredeti szöveget. Pontosítottak, illetve ugyanakkor erőt is adtak a dokumentum szövegezéséhez. Köszönöm szépen az előadóknak a munkatársát, Giannakó kollégának, akivel még ma reggel is dolgoztunk a szövegen, köszönet életi féke kollégámat, Flótra kollégámat, mert azt gondolom, hogy a 25 kompromisszumot tudunk előterjeszteni. Minden alkalommal sikerült mindenkinek az érdekeit, az árnyalatokat figyelembe venni, a szakértemet is figyelembe, és vetők és segítségül hívtuk, és így sikerült megoldást találni, konszenzust találni, és lehet az Európai Parlament álláspontját erősen képviselni. Ugyanakkor szeretném megköszönni Obiosz, Kopa, Budisz képviselőknek is a segítséget, mert nagyon nagy szerepet játszottak ennek a dokumentumnak a kidolgozásában. Jelenleg a vitát, vita függvényében azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy a kollektív munka eredménye ez a dokumentum. Szeretném azt jelezni, azt a pontot, amely aggodalommal tölt el engem. Mi úgy döntöttünk, hogy ezt a jelentést, elnök úr ön szólt arról, hogy akkor készítjük ezt a jelentést, amely, ha úgy tetszik, impulzust ad a mi véleményünket, eh, fogalmazzuk meg a júniusi csúcs találkozó előtt senkit nem naív, ismerjük ezt a folyamatot, a balszálló folyamat nehéz, az elmúlt két évben több ellentmondás is övezte ezt a folyamatot. Nagyon fontos, a parlament ezt ö, tudomásul is veszi, és ki is fejezi. Európa jövője szempontjából, és a siker, a az Unió a mediterrán térségért sikere értelmében. Ugye júniusban nem jók a várható fejlemények, úgy gondoljuk, azt a kockázatot vállaljuk fel, hogy májusban, amikor plenáris ülésen szavazok meg ezt a jelentést, egy kicsit más lesz ez, mint amire számítottunk. Tehát májusban össze kell ülnünk majd, hogy megnézzük, hogy milyen politikai üzenetet kíván a bizottságunk és a parlament közvetíteni. Lehet, hogy a válság kontextusában fogjuk ezt megtenni, nem tudjuk. Tehát végig kell majd gondolnunk, hogy milyen üzenetet, üzenetet kívánunk megfogalmazni, ami a tartalmat illeti. Azt hiszem, hogy a legnehezebb pontok, amelyeket meg kellett oldanunk, természetesen az emberi jogok kérdése, az emberi jogok helye, szerepe, a nők-férfiak között egyenlőség, kulturális kérdések ezek, a párbeszéd kérdései, az interkulturális és vallás, vagy felekezetközi párbeszéd is nagyon fontos. Aztán a fejlesztés, a fenntartható fejlődés fejlesztés, és a megközelítés, a, az árnya dialektika. Nagyon fontos a konkrét projektek megvalósítása annak érdekében, hogy a helyzet nehézségeit feloldjuk a közelés a közelkeleten, és természetesen ami a mostani helyzetet életi, szerintem sikerült egy egyes, kiegyensúlyozott megoldást találni, amely az éppen elnökségen, az elnökséget magukra vállalók sajnálatos módon lehet, hogy azt mondják majd, hogy a konkrét megvalósítás akadályokkal néz szembe. Még egyszer köszönöm szépen a kollégáknak az együttműködést, ha van egy-két vagy három pont, amelyet még javítani lehet. Éppen látom kollégámat a bevándorlásnak a kényes kérdését, nyilván lehetne még tovább építeni. Találtunk kompromisszumot, amely kiegyensúlyozott. Ha van még néhány nyitott kérdés, akkor ezen mostani vita során sikerült talán ezeket feladani, tehát magas, nagy volt az ambíciunk. ez a folyamat nehéz, nehézkes, a parlamentnek világosan és határozottan kell szólnia. Grazie al relatore. Megköszönöm Péjan úr beszámolóját. Most az árnyék jelentéstevők következnek mindegyik három percre. Gyannakó asszony az első. Kérdő nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Szeretnék a raportőrnek gratulálni, Pejon úrnak. Ugyanis nagyon jó az az irány, amelyet választott egy olyan témával kapcsolatosan, amely foglalkoztatja a tanácsot, és hát a parlamentnek a tanács felé jelzést kell adnia a barcelonai folyamat eddigi eredményeiből kiindulva, a barcelonai folyamat nem kielégítő módon alakult, ha megnézzük, hogy milyen elvárásokkal született nagyon sok program, nem valósult meg, nem fejeződött be, nem éltek a lehetőséggel, és az is világos, hogy a közel-keleti összetűzések nem igazán kedveznek ennek a térségnek és a térség fejlődésének. Mindazonáltal hogy most mind a palesztínokat, mind más országokat megerősítettük legalábbis a képviseletünket. Ez új reményt ad, és ehhez társul még, hogy a Lisszaboni szerződés is új lehetőségeket biztosít. Tehát nagyon reméljük, hogy ez a megközelítés így meg is marad, és hogy még a kedvezőtlen előfeltételek mellett is sikerül néhány dolgot megvalósítani az együttműködés során. Elnök úr, a Földközi-tengeri Unió és a Földközi-tengeri országok közötti együttműködést minden területen fejleszteni kell. Fontos megállapítani, hogy Európa ugyan sok kulturális szimbólumot elveszített, és talán a presztízse is csökkent Észak-Afrikában. De még nem veszett el minden. Azt hiszem, hogy mindkét fél, illetve minden fél kész hogy dolgozzon a kulturális kapcsolatokon, fenntartható fejlődésen, az oktatás és a képzés érdekében, és az egyenjogúság, a nemek egyenjogúságának kérdésén, ugyanis itt még nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni ezeknek az országoknak a demokrácia fejlesztése érdekében, bár természetesen tiszteletben kell tartanunk hagyományaikat, olyan programokat kell kialakítani, amelyek a lakosságnak jók, és amely a lakosság színvonalát, életszínvonalát segíti elő ugyanis ezeknek az országoknak a támogatása hozzájárulhat ahhoz is, hogy elrettentsük az illegális migrációt, illetve nagyon sokan foglalkoznak ezzel, és ezt egyfajta point of reference-nek, referenciapontnak is próbálják tekinteni, de én nem szeretném, hogyha ez a szó, ez a vonatkoztatási pont, ez a point of reference szerepelne. Még egyszer összefoglalva azt mondom, hogy a jelentés a módosítók révén gazdagodott, és a kompromisszumos módosító indítványokat véleményem szerint kompromisszumos indítványok széles politikai támogatásra számíthatnak, és ez egy jelzés részünkről, hogy hogyan képzeljük el a Mediterrán Uniót. Flotre. Köszönöm szépen, Flotre asszony következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, hát ide értünk a jelentés és a kompromisszumok kapcsán. Ha megengedik, először is szeretnék köszönetet mondani jelentéstevőnek, hiszen az együttműködés minden lépésében mindig rendelkezésünkre állt, és megértette azokat a témákat, amelyek foglalkoztatták a kollégáit, tehát kompromisszumokat tudtunk kidolgozni, amelyek többségükben valóban nem csak kiegyenlítettek, mert néha az egyensúly nem jelent semmit, de vannak olyan kaműszak, itt, amelyek érdemben mondanak valamit. Mm, tehát a kompromisszumok segítségével az aggodalmak, a kételyek feloldanak. Mindazonáltal még van egy pár problémás dolog, ahol ez a kölcsönös eredmény nem ért be, vagy nem értük el azt, amit szerettünk volna. Nos, szeretnék szólni bonyolult témákról, nem azokról, amik jól működnek. Azt mondanám, hogy a legtöbb kompromisszum kiváló, ahol nességeink vannak, ez a 11-es kompromisszum a mezőgazdaságról szól. Azért, ha jól értem, konszenzus van, amely a VTO-s tárgyalásokat támogatja az agresszektor kapcsán, de az én frakciómban a többség nem támogatja ezt. Ez a 11-es kompromisszumot akkor tudná támogatni a frakcióm, ha el lehetne kerülni ezt a hivatkozást, amely a VTO-s tárgyalásokra vonatkozik, és ahhoz kellene ragaszkodni, hogy az agrárpolitika minősége kiemelt szerepet játszon az élelmiszer biztonság kapcsán. A, ezt szeretné az én frakcióm több tagja ezt a megállapítást. A 11-es kompromisszumról ennyit. A 13-as kompromisszum a megújuló energiákról szól. Számunkra ez a 13-as kompromisszum világos kell legyen azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni. Igen, ki kell fejleszteni a megújuló energiákat, kívánképpen a napenergia állomásokat, külön vagy kiemelt prioritást kell élvezzenek a külföldi tenger téli partján lévő országok szükségletei. Az a hivatkozás, amely egy hálózata vonatkozik, világosan olyan hálózatról van szó, amely dél-déli kiterjedésű. Nem tudtam, hogy a jelentéstevő támogatni tudja azt az elképzelést, hogy az a bekezdés világosabban fogalmazzon, tehát nem csak a déli partról kell szóljon, hanem a déli parton, a déli parton eh, lévő országokat illeti elsősorban. Ez volt a 13-as módosító. Ami a migrációt illeti, nem volt könnyű elérni a kompromisszumot, de szeretném kiemelni azt, hogy nagyon örülök annak, hogy sikerült a két pad közötti szabad mozgást garantálni, illetve a menedék jog gyakorlása is kiemelt szerepet játszik a főközi tengerítésében. Zárásképpen az egyes kompromisszumnál a kompromisszummal kapcsolatban az emberi jogoknál nem csak az emberi, szociális, gazdasági, politikai jogokról, hanem a kollektív jogokról van szó. Szerintem mind a kettő hivatkozás nagyon fontos. Tehát ez egy igazából egy szerkesztési kérdés csupán az egyes kompromisszumon. Köszönöm szépen. Grazie onorevole Flotre, la parola. Köszönöm szépen, Flotr, azt, hogy most Meyer kolléga következik három perc. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik köszönetet mondanak Pejon úrnak. Frakcióm 30 módosítást nyújtott be, és egyik esetben sem sikerült elérni a kompromisszumot. Ugyanakkor nagyon tetszett nekem Pejon úr munkamódszere, a konszenzus tartott, vette, tartotta legfontosabbnak, és Egyébként a, el kell mondanom a tartalommal kapcsolatban, hogy a meg nem oldott konfliktusok, például a palesztin konfliktus nagyon rosszat tesz a Mediterrán Uniónak. A palesztin államot mi hamarabb létre kell hozni, erről szól a jelentés, de két másik konfliktust elfelejtett megemlíteni, a frakcióm számára ezek fontosak. Az egyik a nyugati szahara kérdése. a gyarmatosítás megszüntetése, ez az egyik probléma, a másik pedig Ciprus északi részének a megszállása. Ciprus ugye tagállam, Törökországnak pedig el kell ismernie az összes tagállamot, több mint 40 ezer katonája van jelen a Ciprus, Törökországnak Ciprus északi részén, mindenképpen ez is veszélybe sodorhatja a Mediterrán Unió jövőjét. Ilyen értelemben jutottunk be módosításokat, tehát hogy az összes olyan konfliktus belekerüljön a jelentésbe, amely valós akadályt jelent a Mediterrán Unió számára. frakciónk részéről bizonyos célkütőzéseket nem tudunk elfogadni, uniós célkütőzéseket, például az, hogy szabad kereskedelmi zóna legyen a teljes régió, aminek a komplementaritás elvét kéne figyelembe venni. Nos, ez nem tesz jót a szegényebb, gyengébb zónáknak, régióknak, aztán a Mediterrán Unió privált, vagy állami közösségi pénzekből való támogatása is fölmerült. Olyan megfogalmazást próbáltunk találni, amely a legelfogadhatóbb mindenki számára. Itt is nyújtottunk be módosításokat. Nem fogadtuk el a kompromisszumos lehetőségeket, de véleményem szerint nagyon korrekt módon kezeli Péjon úr ezt a kérdést, tehát elfogadható módon a palesztinai konfliktussal kapcsolatban például világosan kinyilvánítja például, hogy palesztin államot kell létrehozni, ez mindenképpen a parlament részéről eh, egyfajta hozzáadott értéket teremtene, tehát ezzel is meggyorsítanánk a konfliktus megoldását. Elnök, köszönöm, Meyer úr! Most az ALDE részéről Görrenz úrnak annak meg a szót, aki az árnyék jelentéstevőt helyettesíti, Köszönöm szépen, elnök úr! Weigel úr azt kérte, hogy helyettesítsem őt. Nem jellemző, hogy ilyet kér, de megteszem, én sem szoktam ilyet tenni. Angolul fogok <coughs> tenni, ez még kevésbé jellemző rám. Tehát eh, kérem szépen, eh, Weigel úr nevében fogadják el ezt először is. Eh, egész hosszasan méltatja a jelentéstevő teljesítményét, most tehát Weigel úr előadását angolul fogom foglalkozni. Az ALDE csoport úgy gondolja, hogy a Mediterrán Unió nagy potenciállal rendelkezik. A prioritásokkal kapcsolatos munka, például energia, közlekedés, szennyezés, migráció, oktatás, ezek nagyon fontosak a kapcsolataink jövője kapcsán, amelyek a déli part országait illeti. De még mindig nagyon távol vagyunk attól, hogy megvalósítanánk ambiciózus terveinket, és a mai vitánk aktuális. Örömmel jegyzem meg, hogy a barcelonai titkárság teljesen működőképessé vált, de mégis időbe tellik, de nagyon helyes volt kijelölni a főtitkárt és megállapodni az alapszabályban. Garantálnunk kell, hogy a, fő, a titkárság elégendő munkatársal és pénzzel rendelkezik. Ami a Mediterrán Uniót illeti, konkrét projektekre kell összpontosítani. Ez eltávolít bennünket nagy politikai vitáktól, és garantálja azt, hogy mi közösen gyakorlati témáknak szenteljük magunkat, mint egyet, együttműködés az energiaterületén, a mediterrán tengeri együttműködés, együttműködés sok más területen, Azonban nem lehet figyelmen kívül hagyni a világban a valóságot. A további konfliktus a közel-keleten mindenképpen szükségesé teszi, hogy figyelemmel forduljunk és megoldást találjunk. Nagyon fontos mérföldkő ebben a tekintetben az, hogy a két fél, a két konfliktusos fél együtt fog működni projektek megvalósításában. Ezt üdvözölnünk kell, és bátorítanunk is kell. Azt is tekintetbe kell vennünk, illetve nem szabad tartózkodnunk attól, hogy nyílt párbeszédet folytassunk, politikai párbeszédet folytassunk a partnereinkkel. Ki kell emelnünk azt, hogy nagyra értékeljük az alapvető jogok figyelembevételét. A mediterrán térség, a tolerancia és békés együttélés térsége kell legyen, a különböző etnikumok és felekezetek és személyes meggyőződéssel rendelkezők békés együtt érlése legyen jellemző. A déli parton van nagyon sok kiaknázatlan lehetőség, jobb lenne több regionális kereskedelmet látni, határokon átnyúló infrastruktúrális projektet, mi segíthetjük a partnereinket, de a déli partnereinknek kell vezető szerepet vállalniuk. Hadd emeljem ki azt is, hogy nagyon fontos a finanszírozás ha a mediterrán uniót sikertörténeté kívánjuk alakítani, és meg akarunk mindent valósítani, elegendő forrás kell biztosítanunk ennek a nagy projektnek. Az Európai Beruházási Banknak nagyon fontos szerepe volt ebben eddig. Pénzügyi eszközöket kezelt, amelyek segítségével a mediterrán unión belül jelentős projekteket lehet koordinálni. Az Európai Uniónak fel kell töltenie, vagy, vagy fel kell újítani ezt a forráskészletet. Ugyanakkor garantálnunk kell azt is, hogy a projekteket körültekintően gondolják végük, és hogy vonzók legyenek a magánbefektetők számára. Weigelt úr volt ilyen hosszú, mondja franciául. Még egy mondat, elnök úr. Utolsó megjegyzésként szeretném kiemelni álláspontunkat a 11-es módos kompromisszummal kapcsolatban. Úgy gondoljuk, hogy az APVM, ez egy nagyon helyes, tehát ez a Mediterrán Unió, az APM-ek célja az UFM-eken túlmutató, tehát mi szeretnénk a jelenlegi elnevezést megőrizni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Görönsz úr! Ezzel a hozzászólói lista végére értünk, mármint az árnyék jelentéstevői lista végére. Most Koppa az, hogy következik, és utána lassan lezárjuk a hozzászólók listáját. Köszönöm szépen, elnök úr, én is köszönöm Bejön kollégának a munkáját és kompromisszumkészségét. A módosító indítványok többsége hangsúlyozza, hogy a földközi tengeri együttműködésre szükségünk van, és a földközi tengerrel kapcsolatos vita az éppen, hogy elő kell, hogy segítse a közös programok kialakítását. Mindig reformokat követeltünk, amelyek javítják a lakosság életfeltételeit, és fejlesztik a demokratikus intézményeket. A politikai párbeszéd nem veszít jelentőségéből, hanem továbbra is meghatározó minden szinten, és erősödik. Természetesen nem szabad alábecsülni az Izrael-Palesztin konfliktusból eredő problémákat. Követelni kell a megoldást, és reméljük, hogy a ciprusi kérdés is megoldódik az utóbbi napok negatív fejleményei ellenére. Az együttműködést fenn kell tartani, olyan területeken is, amelyek politikailag nem annyira jelentősek, de ez is fontos bizalomépítő lépéseket jelenthetnek. A bizalom alapvető feltétel le a megoldásnak, illetve annak a fenntartásának. A női egyenjogúsággal kapcsolatosan a kompromisszumot nagyon jónak tartom, és most már át kell térni a tettek mezejére, és egy nő ügyi programot kialakítani a földközi tengeri térségre. Még egyszer köszönöm a raportőrnek a munkáját. Most Biosz képviselő következik. Sí. Eh, eh, Rapidamente. E-, este es un... Egész gyorsan. Jó ez a jelentés, olyan kérdésről szól, ami aminek a helyzete jelenleg nem kielégítő, hogy óvatosan fogalmazok. A jelentéstevő és azok, akik módosításokat nyújtottunk be, azt szeretnénk elérni, hogy a Mediterrán Unió eh, haladjon, győzedelmeskedjen, érjen el fejlődést. Pejon úr diplomatikus módon említette, hogy igenis válságban van a mediterrán euró, három fő oknál fogva. Ezeket gyorsan említeném. A despolitizálódás, illetve a ö, politikán alapuló intézményrendszer összeütközése, és hát ott vannak a konfliktusok is, például közel-keleten a vízügyi konferenciára néhány napja került sor, annak a kudarca is e, erre utal. Aztán a harmadik ok pedig a palesztin-izraeli konfliktus, amely nagyon rossz hatással van az unióra, mediterrán unióra, sőt az európai kormányközi világnak sem tesz jót, egyfajta konfrontációs fórumot jelent a fejlődés ütemével és a célkitűzésekkel kapcsolatban. Úgyhogy jó állásfoglalás tervezetet kell elfogadni, amelyben világos jó szándékokról, jó szándékoknak adunk hangot. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Obiósz úr. Bodis és Vlasztó kollégák közben feliratkoztak a listára, és most le is zárom a listát, két perc mindenkinek. Köszönöm, <clears throat> elnök úr. Én csatlakozom az előttem szólókhoz, a Pejanó jelentése kapcsolatban kiváló munkát végzett, fontos munkát. Én is szeretném mondani, hogy nagyon nyílt szellemmel közelítette meg ezt a témát, megvizsgált mindenkit, minden módosítót. Én osztom azt az aggodalmat, amelyet többen megfogalmaztak, Obihoz kollégám is, a júniusi csúcs találkozó előestéjén. Nagyon fontos ebben az összefüggésben, hogy parlamentünk állást foglaljon egy, egységesen, és hogy megerősítse elkötelezettségét a Mediterrán Unió ért. A 2008-as júliusi csúcs találkozó sikeres volt, ezzel lehetett a passzionai folyamatot újraindítani, és egy olyan megállapításon alapult, amely arról szólt, hogy ne várjuk meg a béke megállapodást a palesztin-izraeli kontextusban, hogy ahelyett, hogy neki látnak a munkának. Tehát nagyon jó a víz, a polgári védelem, a szennyezés küzdelem, és a többi majd folytatjuk. Ez az eljárás nagyon fontos, ez az eljárásmód nagyon fontos, a Szaharában nagyon fontos. Aztán, ami a török ciprusi kérdés illeti, nagyon fontos. De sajnálatos módon, ami a közel-keleti válságot illeti, azt hiszem, hogy elérjük a határainkat. Az erős bombázás, a gázai övezet bombázása, a gyilkos bombázása, az izraeli kormány nem megfelelő a Netanyahu-Liberman duó színelépése óta nem megfelelően alakul, és ez sőt veszélyezteti a Mediterrán Uniót. Most, ami a szereposztást illeti, az Egyesült Államok találja meg a politikai megoldást, és az Európai Unió pedig a szomszédsági politikát, a fejlesztést, a finanszírozást ö, vegye magára. Ezen vita kapcsán a parlament és a bizottság és a tanács felhívja a figyelmet arra, hogy szükség van arra, hogy két állam megoldást találjuk meg, Jeruzsálem legyen mind a kettőnek a fővárosa. Köszönöm, Bodis úr képviselő. Köszönöm, elnök úr, megkaptam a szót. Nagyon helyes az, hogy ez a jelentés a Mediterrán Unióról napi rendre került munkánk során, mert lehetővé teszi az Európai Parlamentnek, hogy legyen egy világos álláspontja, mielőtt az állam és kormányfők összeülnek júniusban, Barcelonában. Ez a jelentés nagyon fontos, és ezért kollégáimmal, Tolkien Szájfival, Dominik Bodisszal és Gaston Frankóval hasznosnak találtuk azt, hogy pontosítsunk néhány megközelítés, politikai megközelítést. Kiváltképpen, ami az energiához való hozzáférés biztonságát életi, a csodás reformokat, annak érdekében, hogy a befektetőknek vonzóbbá tesszük ezt a régiót. Egy közös térség létrehozása a felsoktatásban, kutatásban, fejlesztésben, tudományban, egy euromediterrán intézet, tehát hoznánk létre, amely az erdőt tüzek elleni küzdelmet tűzné ki zászlajára, ami az észak és déli országok közötti kapcsolatot illeti. Nem arról van szó, hogy csak olyan észak-déli kapcsolatokat építünk ki, hanem nagyon fontos, hogy több oldalú kapcsolatokat építsünk ki. A regionális integráció délen egy alapfeltétel, amely partnerségünket majd koronázza helyes módon, hozzá kell járulni ennek. Pejon úrral kompromisszumokat találtunk, amelyek számukra kielégítők, és köszönetet mondok neki ezért. Ez az együttműködés lehetővé tette, hogy ma itt legyen egy olyan jelentéstervezet, amely teljes és kiegyenlített és stabil, és remélem, hogy nagy támogatottságra számíthat a kollégáink körében, és remélem, hogy a kormány és államfők is figyelembe fogják venni. Köszönöm. Köszönöm, Vlasto asszony. Most Péjon úrnak adom meg a szót, hogy lezárja ezt a témát. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ellen Flotr megjegyzése jogos volt és igazságos, lesz asszony is. A kompromisszum, amelyet létrehoztunk, nem azt mondtam, hogy ez volt az egyetlen és kiváló megoldást. Nem hiszem, hogy arról van szó, hogy gazdagítani akartuk, nem elvonni akartunk a munkánkból, például ami a kultúra, az oktatást illeti, nagyon sok más kérdésben a módosító gazdagították az alapszöveget, a, tehát a kompromisszumok nélkül is. A módosítók ímértékben hozzájárultak a szöveg gazdagításához. Nagyon fontos ez. A szellemiség, a munkánk szellemisége kapcsán. Azt hiszem, hogy a közösen kidolgozott filozófiánk részét képezi az, hogy nem akartuk azt, hogy azt gondolnánk, hogy a Mediterrán Unió egyetlen nehézsége az izraeli-palesztin konfliktushoz kapcsolódik. Az izraeli-palesztin konfliktus, ez egy nehézség. Súlyos, nagy nehézség. De elmondom, jelzem, hogy a végső szöveghez hozzátettünk egy olyan kompromisszumot, amely arról szól, hogy két államot kell létrehozni, Jeruzsálemi főváros, Jeruzsálemon így fővárossal, de nem kell azt gondolni, hogy nincsen más téma. Ugye önök is említettek több témát, Szahara, Ciprus, rengeteg más kérdés van, idétve kedves Abiosz kollégám, az, ami történt az elmúlt időben Törökországot illetően. Ami a nehézségeket illeti a tárgyalások során, a mai naptól kezdve, a Mediterrán Unió keretében, természetesen Gázát követően, a gázvezetet követően van az izraeli palesztin helyzet, sajnálatos módon más problémák is felmerülnek, ami az európai fővárosokat illeti, nagyon nagy nehézség azt, hogy az ember részt vegyen ebben a folyamatban, hiszen általában nagyon is hozzászoktunk a szomszédsági politikához, a kétoldalú politikához, most pedig a különböző déli partnereinket egész más a logikából kiindulva próbáltuk bevonni a kölcsönös együttműködés folyamatába, a társelnökség struktúrájába, tehát nem szabad, hogy túlságosan ezzel foglalkozunk. Mert Izraelben kétség nélkül, a palesztinoknál is, vannak olyanok, akik nem akarják, hogy a dolgok előre lépjenek. Ne játsszuk az ültél felükre a labdát. Azzal, túlságosan fókuszálunk néhány dologra. Azt hiszem, hogy mindenki megtalálja saját álláspontját ezekben a kompromisszumban. Ami Ciprust illeti, módosítókat beterjesztettek, ma is beszéltünk minden reggel ezekről, holnapig keresek egy olyan álláspontot, amely mindenki konszenzusát élvezi, amely olyan álláspont, amiről azt mondanám, hogy elfogadható, észszerű, amely nem egy kiegészítő, blokkoló tényező. Én Flót kollégámnak azt mondanám, hogy nem ellenzem a kollektív jogok kérdését, ezeket meg tudjuk építeni, nem értettem meg, ez pontosan, ami a közjavakat illeti, hozzáférés a közjavakhoz, én úgy gondoltam, hogy a listánk eh, eléggé hosszú volt már, és kimerítő. Vannak politikai megállapodások, amelyek a WTO-ra vonatkoznak. Azt hiszem, hogy eh, ahogy ön bemutatta az ön frakciónak az álláspontját, most hát eh, el kell fogadni, hogyha a WTO megállapodást nem veszük be, akkor nem számíthatunk a parlament nagy többségének támogatására, és ami az utolsó pontot illeti, azt a kérdést, az észak-dél energiahálózatokat mind a két irányba kell működjön. De pontosítottuk ezt, szerintem elkemmő mértékben. Azt szeretnénk, a 13-as módosítónál azt szeretnénk, hogy a projektek elsősorban a szállító országok szükségleteinek felelnek meg. Szerintem lefettük ezt a kérdés, tehát ez a filozófiát, a fejlesztés a déli ö, országokat kell előnybe Igenis, nem hiszem, hogy elfogadható, hogy ne legyen kapcsolat vagy csere az északi és déli országok között. Na most holnap reggelig, ami az élelmiszerbiztonságot illeti, talán még pontosíthatunk, javíthatunk a szövegen, ezt meg fogjuk tenni, azt hiszem, hogy erős az álláspontunk, a pozíciónk, és köszönöm szépen azt is, hogy ön benyújtotta már szóbeli módosítóját is, amely segítségével még eh, inkább előre tudunk lépni. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm szépen ezt a mélységesen gazdagító hozzájárulást. Tehát nagyon nagy mértékben gazdagították a szöveget. Eh, májusban, júniusban illetve a Mediterrán Unióról szóló csúcs találkozó témája is lesz. Ja. Köszönöm szépen Pejon jelentéstevőnek a záró szavakat. Megköszönöm a kollégák nevében is a munkáját, a munkája minőségét, és most átadom kollégámnak a ülés végéig az elnöki teendőket. <laughs>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 Most pedig megnézzük az emberi jogi jogvédőket támogató uniós politikákról szóló jelentést, megadom a szót a kormányzós módosító bemutatásának céljából az előadónak. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A jelentés, amely az emberi jogi aktivisták védelmével foglalkozik, konkrét ösztönzést kíván adni és iránymutatást az Európai Uniós politikák számára, hogy nagyobb védelmet biztosítson az emberi jogi jogvédők számára. Ez mindenképpen középpontjában áll az Európai Unió emberi jogi politikájának, de meg kell nézni, hogyan lehet a mechanizmusokat erősíteni és szisztematikusabbá tenni a kérdést, amikor a Lisszaboni szerződés megerősíti az emberi jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinket. Az elgondolás az volt, hogy keressük a jobb koordinációt a többi intézménnyel, a bizottsággal és a tanácssal és a nemzetközi szervezetekkel, amelyek szintén ezen a kérdésen dolgoznak, az ENSZ és az Európa Tanács és az OECD. És utoljára, de nem utolsó sorban az is cél volt, illetve hasznos volt, hogy számos civil társadalmi csoporttal is beszélhettünk. Azt mondhatom, hogy ez a tervezet holnap kerül szavazásra, és ez egy nagyon interaktív munka eredménye, és éppen ezért remélem, hogy valóban képviseli a ház, a parlament politikai akaratát, hiszen van már megalapodás néhány más intézménnyel, és örömmel láttam azt a tényt is, hogy a fő biztos is bejelentette szándékát, hogy a plenáris vitán jelen lesz, amely előreláthatólag júniusban kerül sorra az éves emberi jogi jelentés előterjesztése kapcsán jön el a parlamentbe. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, hogy ilyen sok módosító indítványt nyújtottak be, persze 117 volt a szám, nem mindig örül ennek az ember, de most tényleg azt éreztem, hogy a kollégák valóban hozzá kívántak járulni a tervezethez, és annak a szellemében járultak hozzá, hogy ezt javítsák. Persze nem mindent sikerült beolvasztani a tervezetbe. A szavazó listán látják majd, hogy számos kompromisszumos indítvány is van, amelyek vélemények szerint lefedik a legtöbb módosító indítványt, amelyet a képviselők előterjesztettek. Két kérdést emelnék ki mindenek előtt. Először is azt, hogy a 40-es számú módosítóban az volt a cél, hogy új módon határozzuk meg az emberi jogi aktivista jogvédő fogalmát. És én azt javaslom, hogy ezt ne fogadjuk el, hanem a 28-as módosítót ehelyett, amely hangsúlyozza, hogy szélesebb definícióra van szükség az emberi, az ENSZ nyilat, nyilatkozathoz képest. Még vannak olyan autoriter rezsimek, amelyek szűkíteni szeretnék a fogalom meghatározást annak érdekében, hogy kizárják őket a védelem köréből. Úgyhogy az én javaslatom éppen az, hogy egy ilyen szélesebb körű definíciót alkalmazunk a 28-as javaslatnak megfelelően. És elvetem az 52-es módosító indítványt is, amely regionális és tematikus ö, ö, stratégiákról beszél, holott ennek, szóval ennek a célja ö, és az én jelentésem azt szeretné hangsúlyozni, hogy milyen fontosak a helyi stratégiák, amelyeket az Európai Unió delegációi vannak hivatva megvalósítani az emberi jogi jogvédőkkel kapcsolatosan. Sokkal többet nem tudok ezt hozzátenni, remélem, hogy a frakciók el tudják fogadni a tárgyalásokat, és megpróbáltam ezeket tüt tükröztetni a szavazólistán lesz még néhány szóbeli kiegészítésem is. Köszönöm szépen, elnök úr! Merci. Köszönöm szépen. Ki kér szót? Köszönöm szépen, elnök úr. A, szeretnék, azt szeretném elmondani, hogy vannak jó kompromisszumos módosítónk, és szeretnénk gratulálni. A 40-es az a következőt mondanám. A 28-as módosító pontosan az ellenkező annak, amelyet a 40-esben mondok én. Tehát az Egyesült Nemzetek nyilatkozata nem világos, szerintem volna, <coughs> hogyha konkrétabban definiálta volna ezt a kérdést. Mi úgy gondoljuk, hogy az önmódosító, 28-as módosítója, az én módosítom helyett hozzáteszünk egy mondatot, azon a véleményen van, hogy kiindulva a 98-as ENSZ nyilatkozatból tovább kell fejleszteni az emberi jogi aktivisták definícióját, követelnünk kellene ezt az újradefiniálást, annak érdekében, hogy munkájukat jobban lehessen értékelni, és hogy támogatni lehessen őket emberi jogi munkájuk során. Hajtala asszony, ha ezzel egyetért, akkor ez egy kompromisszum lenne a 28-as és 40-es módosító között, annélkül, hogy ellenmondás alakulnak ki. Köszönöm, elnök. Verzsál asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is eh, szeretnék köszönetet mondani Haudala asszonynak a javaslataért, eh, és hogy tiszteletben tartotta a munkánkat és módosítóinkat. A kompromisszumos módosítók kielégítőek, eh, nagy többségük elfogadható, ami Egy sajnálatomnak szeretnék azt szeretem kifejezni, Otala asszony általában túlságosan tudó a hatóságokkal szemben, a bizottsággal és a tanácsal szemben. Néha azért egy kicsit lehetnénk bátrabbak a megfogalmazásban. Mm. De köszönöm szépen neki azokat a javaslatokat, amelyeket előterjesztett azzal a kérdése kapcsolatban, a szankciók, idézőben szankciókkal kapcsolatban, a szankció egy kicsit a nyomásgyakorlási eszköz, tehát a szankció talán erős kifejezés, ami a kereskedelmi megállapodásokat illeti. Egy kérdéjelet tettem, ez egyik módosító mellé, ez egy pici pont, de furcsának találtam, ez a 27-es módosítót illeti. Mm, a családok biztonságával kapcsolatos ez a módosító, mert a családok általában a családokat sokszor használják fel az emberi jogi aktivisták munkás során arra, hogy nyomást koroljanak rájuk. Köszönöm szépen. Szerintem nagyon sokat segít majd abban, hogy ezt a két pontot néha halljuk, ugye a szó és a tettek között különbség van, ezt látjuk a parlamenten belül, illetve a bizottság és a, bizottság és a tanácsal szemben is. Nagyon jó lenne azt mondani, hogy a legszebb példa Tunézia. Minden nap kapunk felhívásokat, segélykiáltásokat Tunéziából, és ebben az országban a kereskedelem gyakorlatilag elébe helyezendő az emberi jogoknak is, és sajnálatos. Kér még valaki szót? Otele asszony. Uh, thank you, Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr Csanakó asszony, nagyon nagyra értékelem uh, a célját, amiért említi ezt a módosítót az utolsó percben, de az én szilárd meggyőződésem az, hogyha úgy járunk el, ahogy javasolja, tehát hogyha tovább akarjuk ö, ö, alakítani ezt a definíciót, hogy kit értünk aktivistán, emberi jogi jogvédőn, akkor ez bonyodalmat okoz, ugyanis az ENSZ emberi jogi tanács keretében és máshol is látom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor néhány ország bizonyos csoportokat ki akar zárni a fogalom köréből, és nem tartja őket emberi jogi jogvédőknek. Úgyhogy sajnálom, hogy itt azt hiszem, hogy kemény maradok, és ez, tényleg veszélyes út lenne, amelyre lépnénk, mindazonáltal nagyon tisztelem a céljait. Verzsia asszony, a kérdés az a 27-es módosító indítványa kapcsolatos. Igen, a családok, szülők, ezek szerepelnek most már az ön javaslatának megfelelően, ez nem gond, nem akartam a defense tehát a defense szót nem akartam átvenni öntől, ugyanis a terminológiában inkább protectionről beszélünk, nem defenseről, de hát ez már szemantikai kérdés. És érzem, hogy a szellem az műsítójának esetében is azt figyelembe vettem, de köszönöm mindkét kollégának, hogy ilyen érdeklődést mutat még itt az utolsó fázisban is a téma iránt. Merci, pas d'autres Köszönöm szépen, vagy épp hozzászóló. Nos, a kibővített bűró ülése 18 óra 30-kor lesz, fél óra múlva. Holnap szavazik a bizottságunk, holnap reggel 10 óra 30-tól. Köszönöm szépen, ezzel az ülésbe berekeztem.